Okay. We start our meeting. Good morning. Jó reggelt kívánok, akkor elkezdjük az ülésünket. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Birkener úrok az ülésünkön. Az a főigazgató úr a 2009-es költségvetése kapcsolatban fog néhány szót elővezetni, de szó lesz a technikai segítségnyújtásról és És akkor most átadnám a szót. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel ma délelőtt. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy hogy kellene elővezetnem ezt a témát, nagyon szép diákat előkészítettem számokkal, de aztán úgy döntöttem, hogy érdekesebb lehet az önök számára, hogyha megbeszéljük a legfontosabb fennforgó számokat, és ezeket a lényeges számokat kontextusba helyezzük a jövőre való tekintetet is. Úgyhogy azt javasolnám ennek úr, hogy mindannyiukat talán kész egyfajta tájékoztatóban részletez, részletesen tájékoztas önöket, mégpedig írásban. Ezt az anyagot tehát a néhány következő napban meg fogom önöknek küldeni, ami azt jelenti, hogy ma itt szóban nem kell minden részletadatot végig rágulunk. Mint hogy egy icipicit Eh, elmondhatjuk azt is, hogy büszkék vagyunk tulajdonképpen a költségvetésre, a, költség, a tavalyi költségvetés végrehajtására, mind eh, a commitmentek, mind a hasznosítás eh, tekintetében jók a mutatók, és ami a tényleges kifizetéseket illeti, ott gyakorlatilag tovább is mentünk, de ez kicsit zavarosan sikerült, úgyhogy elmondom részletesebben azt kell mondanom, hogy eh, kollégáim Hanka López Riego úr eh, ellenőrzés alatt eh, szólalok meg, tehát figyeli, amit elmondok önöknek. Ő a pénzügyi egységünk vezetője. Tehát a teljes kifizetések, amelyeket tavaly bonyolítottunk, 26,7 milliárd euró volt, Ebből 18,3 a regionális alapot illete, és 7,1 pedig a kohéziós alapokat. Ez ugye összesen 25,4 milliárd euró. Tehát összesen 26,7, ebből 25,4 a regionális és a kohéziós alap számára. A maradék kisebb összegekből állt áll össze a szolidaritási alap, az IPA, az ISPA és különböző kísérleti projektek és előkészítő intézkedések költségvetéséről van szó. Most nézzük meg ezt a 25,4 eh, milliárd euró részletesebben a kohéziós és a regionális alapban. Ez több, mint amit eh, eredetileg szerettünk volna, mint egy 105 százalék annak, amit a költség előirányzott. És azért tudtuk ezt kifizetni, mert pénzeszközöket a szociális alapból át tudtunk vinni a regionális alapba. Ennek köszönhetően a teljes összeget Ebből 7 milliárd még a 2000-2006-os időszakhoz kapcsolódik, és 18,4 milliárd pedig a 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy ez már az új időszaké. Nos, beszéljünk erről a 18,4 milliárdról. ez a 2007-2013-as időszak vonalkozásában. Enne, ebből körülbelül 9 milliárd eh, előleg kifizetés volt. Önök bizonyára emlékeznek arra, hogy eh, a 2008-as évvégi kilábalási terv keretein belül 6,2 eh, milliárd plusz pénzt irányoztunk elő 2009-re, és 2009-ben összességében 11,25 milliárd eurónk volt a teljes struktúrás alapokra és kohéziós alapokra, amelyből a regionális és a kohéziós alap mintegy 9 milliárdban részesült. Visszatérve tehát, tavaly már 9,2 milliárd euró friss kifizetésünk volt, amelyre e, igény is kaptunk a tagállamoktól, és amelyet e, vissza tudtunk téríteni. Ez az első jel, amely azt mutatja, hogy a saját e, számaink alapján is látható, hogy a 2007-2013-as időszak programjai megvalósulóban vannak. És ez még nyilvánvalóbbá válik akkor, amikor megnézzük, hogy tavaly évvége felé milyen eh, lehívásokat kaptunk, eh, akkor már nagyon rövid határidőnk volt évig előtt, úgyhogy ezek egy részét nem tudtuk eh, kifizetni, ezeket az idei év elején fogjuk kifizetni. Minden esetre ez 6,2 milliárd eurót érint. Tehát 9 milliárd előre kifizetés, 9,4 milliárd eurót, amelyet tavaly igényeltek és kifizettünk, és még 6,2 millió, milliárd, amelyet tavaly kértek, de amelyet idén évelején fogunk kifizetni. Azóta már mégis kezdődtek ezek a kifizetések. Ezen számok mögött, ami gazdaságilag fontos, az az, hogy ez tényleg azt jelzi, hogy nagyon sok régióban már megindult a programok végrehajtása az új időszak tekintetében is. És ennek úr, úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben maradéktalanul be tudtuk tartani azt a szerződést, amelyet a kilávalási terv részeként kötöttünk, ennek két oldala volt. Az első oldala az az volt, hogy igen, megpróbáljuk eh, az előlegek révén a kifizetéseket fölgyorsítani, eh, hogy a tagállamok eh, likviditáshoz jussanak, másrészt pedig <clears throat> ellenőrzési programot indítunk, annak megvizsgálására, hogy a tagállamok valóban felhasználják ezeket a pénzeket a megfelelő módon és a tagállamoktól szerzett információk alapján ezeket a pénzeket lényegében két célra használták föl, az előfinanszírozásra, illetve bizonyos esetekben tulajdonképpen a társfinanszírozásnak eh, eh, megfelelő további kiegészítő összegek kifizetésére, az úgynevezett matchingre, és hát ez is volt a célja ennek a pénznek. Ezen túl pedig azt látjuk, hogy eh, a közbenső eh, kifizetések is folyamatban vannak, ezeket is eh, ellenőrizzük. Összességében azt látjuk, és ez nagyon érdekes gyakorlatban, hogy ez az egész dolog igazándiból 2009 második felében vett lendületet a 2007-2013-as tervidőszak vonatkozásában. Ennek egyszerű magyarázata, és nagyon formulál, formulál vagy nagyon szabályszerű magyarázata van. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a kilábalási terv részeként meghosszabbítottuk a 2000, 2006-os időszak utolsó határidejét 6 hónappal 2000 2009. júniusának végéig, és valójában az történt, hogy a legtöbb tagállam, a legtöbb régió élt ezzel a lehetőséggel, hogy minél több, e, minél, minél nagyobb mértékben tudják hasznosítani a rendelkezésekre álló pénzt, tehát az összes e, kapacitásokat, a forrásukat a tavalyi év első felé, e, felére koncentrálták, miközben a 2007-2013-as időszakra vonatkozó pénzek úgymond a fiókban maradtak, és aztán amikor 2000, eh, júniusban végeztek a 2006-os időszakra vonatkozó pénzek kifizetésével, felhasználásával, akkor hirtelen eh, jelentkezett ez a csúcs a görbén. És így az év közepén a kifizetések ellenőrzése is lendületet kapott. Ez volt ugye az első szerződésünk, hogyan lehető legtöbb likviditást biztosítsuk a tagállamok számára az kifizetések révén. A szerződés második része pedig az volt valóban, hogy próbáljunk meg beszélni a tagállamokkal, és meggyőzni őket, arra buzdítani őket, hogy tényleg kezdjék el a politikák helyi megvalósítását két okból. Először is már akkor is ugye eléggé meg voltunk késve, tulajdonképpen egy szűk évvel elmaradtunk az ütemezéstől, ahhoz képest, amit normálisnak tekintettünk volna, de ennél fontosabb, hogy közben ugye jelentkezett a válság, és szerettük volna hogyha intézkedéseket hoznának a, a, az első vonalban, a frontvonalon, és olyan beruházások kezdődjenek el, amelyek szerintünk fontosak a jövő számára, ezeket néha smart investmentnek, okos beruházásnak hívjuk. Ez nagyjából meg is történt 2009-ben. annak ellenére, hogy volt egy jelentős, vagy két jelentős akadály, az egyik maga a válság, amely jó néhány tagállamban óriási költségvetési problémák kialakulásához vezetett, és emiatt nehezen tették hozzá a saját forrásaikat a társfinanszírozási szabályok szerint a kohéziós politika forrásaihoz. Úgy gondolom, hogy a tagállamok többsége azt mondta, hogy megpróbálunk takarítani minél több pénzt, de igazándiból nem a strukturális kiadásokon fogunk takarékoskodni, nem a kohéziós politikán fogunk takarékoskodni, és ez sok ország szempontjából ez nagyon fontos volt, és segített is abban, hogy a finanszírozás görülékenyen működjön. De volt néhány olyan tagállam, ahol az volt a benyomásunk, hogy a eh, válság nagyon is befolyásolta azon képességüket, hogy a mi alapjainkból biztosított pénzeket tagállami forrásokkal kiegészítsék a társfinanszírozási keretek között. Nagyon sok tagállam az előlegeket használta fel a társfinanszírozásra a saját forrásként. Nos, ezen kívül azt is láttuk, hogy vannak ugye voltak tagállami eh, válságkezelő eh, eh, programok, amelyek a ciklikus változásokat próbálták ellensúlyozni. Gyakran két kompetitív forrás volt, az egyik a tagállami, a másik a strukturális Európai Uniós forrás, és a polgármester hirtelen bármelyik városról, településről is beszélünk, hirtelen azt látta, hogy <clears throat> van két forrás, melyik a leggyorsabb, melyik a legegyszerűbb, melyiket tudjuk megvalósítani, melyikhez tudunk hamarabb hozzáférni, és melyikben eh, áll rendelkezésre pénz hosszabb eh, időszakra, vagy rövidebb időszakra. Nos, gyakorlatilag eh, itt mindig a tagállami programok nyertek, úgymond, de azért elég sok volt a habozás. Nem tudnánk várni esetleg a strukturális kiadásokkal az Európai Unió alapjaiból, és először felhasználni a tagállami forrásokat? Nos, ezek a problémák problémák voltak, de végül is viszonylag kisebb jelentőségének bizonyultak, így a kép összességében, amennyire az a kiadási számokból látható, egészen jó. És ezzel eljutnék az utolsó megjegyzésemhez, amely a jövőre vonatkozik. 2010-ben gyakorlatilag az összes tagállami eh, úgynevezett anticiklikus program, válsághelyzet program véget fog érni, és 2011-től nem várhatjuk, hogy túlságosan sok tagállami pénz áll majd rendelkezésre eh, a nagy eh, deficitet vonzó kifizetésekre. Nagyon fontos, hogy ha csak lehetséges, a strukturális alapok minél több országban biztosítsák azt az EU-n belül, hogy van egy eh, bizonyos beruházási minimum, amely továbbra is folyik, és tulajdonképpen részben saját feladatunknak tekintjük, és ezen dolgozunk is az idén, hogy biztosítsuk azt, hogy jövőre még nagyobb kiadási eh, volumen álljon rendelkezésre a helyi beruházásokra a strukturális alapokon keresztül. És az első eh, tag, eh, tagállamokkal folytatott vita után a projektmenedzseléssel foglalkozó, foglalkozó hatóságokkal egyeztetve azt látjuk, hogy ezt el is tudjuk érni. Nagyon optimista vagyok, talán ehhez megvan minden jogom itt így az év elején, és úgy gondolom, hogy 2011-ben újra körülbelül 25-30 százalékkal tudjuk a költségvetésünket növelni majd. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor tényleg nagy hatással tudnánk dolgozni, eredményeket tudnánk elérni, valóban tudnánk segíteni a tagállamokban és a régiókban, hogy a projektjeik, különösen nagy projektjeik eh, működjenek, megvalósuljanak. A legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján eh, talán optimistább tudok lenni, mint 4-5 hónappal ezelőtt. Azt látom, hogy azok a beruházások, amelyeket az időszak elején megvalósítottunk, mind a beruházási projektek előkészítése kapcsán, mind pedig eh, az ellenőrző rendszerek eh, létrehozása kapcsán amelyek ugye már rögtön a legkorábbi időszakoktól kezdve működtek, azt látjuk, hogy lassan egyre inkább learadhatjuk a gyümölcseit. Ezeknek az erőfeszítéseknek. És remélhetjük valóban azt, hogy 12 ben növekedni fog a forrásunk is, és eh, a költségvetési technikák miatt is 2013-ban eljöhet majd egy eh, költségvetési csúcspont, eh, és utána az időszak vége felé csökken megint majd a rendelkezés álló forrás volumen évente. Nos, ha ez valóban így történik, akkor olyan rendszert tudunk létrehozni, amely valóban a terepen működni fog, és továbbra is fog működni. Tehát beindítunk valami fontos dolgot. Nagyon örülök, elnök úr, hogy lehetőségünk volt bemutatni, hogy jó lehet a kohéziós politika egy hosszú távú strukturális politika, és ennek is kell lennie, egyúttal lehetőségünk volt arra, hogy a régiók és a tagállamok, illetve a bizottság közös erőfeszítése révén mindazt, amit fel lehetett használni, fel is használjuk a strukturális alapokon belül, arra a célra, hogy külön hangsúlyt helyezzünk az elmúlt évi válságra. Tehát még egyszer, a teljes kiadások összege az időszakban 2009-re 27,6 26,7 milliárd, ebből a kohéziós struktúrás alapok 25,4 milliárd, ebből 18,4 milliárd a 2007-2013-as időszakot illeti, és ebből a 18,4-ből 9 milliárd volt előle kifizetés, 9,4 milliárd volt közmeső kifizetés, és volt itt egy 6,2 milliárdos eh, összeg, amely közben csak kifizetés lesz majd, de még nem kezdődött el a kifizetése tavaly, viszont kifizetésre kerül majd a közeljövőben, illetve 2010-11-ben pedig várható, hogy emelkedni fog ez a forrás összeg. Erre szükség is van, hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy a költségvetést eh, fenntartható tempóban használjuk fel. Ez lett volna a bevezető, a legfontosabb adatokat közöltem, és nagy örömmel tájékoztatom önöket írásban is, majd részletesebb adatokkal. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főigazgató úr, ezt a kiváló és érdekes bevezetőt. Most pedig meg szeretném nyitni a vitát. Ogrel asszony kap először szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Áner főigazgató úr, nagyon biztató az, amit mostan elmondott. Eh, egy olyan év elején, amely azonban várhatóan nem lesz mégsem problémamentes. Nagyon konkrét kérdésem lenne önhöz. Személyesen foglalkoztat a kérdés, mégpedig a, a lakótelep építés eh, a panel lakótelepek felújítása kérdése, ugye az új tagállamokban ez egy égető kérdés. Felhasználják-e a tagállamok ezeket a pénzeket, illetve hogy használják föl őket a régiek? Mert az én régiómban azt mondják nekem a választók, hogy ez kiváló dolog lenne az önkormányzatok számára, különösen a válság idején. Másfelől azonban a Német Szövetségi Köztársaság ban állítólag egy ö, szövetségi állam sem hozott létre operatív programot ezen a területen, és úgy tűnik, hogy akkor ellentmondás van a két nézőpont között. Szeretném, ha feloldaná ezt. Aztán ugye elhangzott, hogy 350 ö, milliárd van a kohéziós politikára. Ha ezt 7 évre lebontom, akkor ugye 50 milliárd lesz körülbelül évente. És ebből, ha már 2009-ben 29 milliárdot kiadtunk, vagy 29 milliárdot adtunk ki az 50 milliárdból, akkor, akkor nem jönnek össze nekem valahogy a számok. Ezt tudná számomra szinte tisztázni? Főigazgató úr? Köszönöm, elnök úr. Ami az építési ágazatot illeti, eddig főleg energiahatékonysági projektek valósultak meg, és meglehetősen kevés pénzt használtak fel a tagállamok, tehát jóval többet felhasználhattak volna a 4%-ból. Az új tagállamokban nyilván sokkal nagyobb az érdeklődés, mint a régiekben, bár a régiek közül is némelyikben van például Franciaországban ez iránt érdeklődés. Mégis nagyon kevés eredményt sikerült elérni ezekkel a programokkal. Most sok tagállam és régió most kezdi ezek programok végrehajtását, de nem vagyok abban biztos, hogy rövid távon elérhető lesz a 4%-os cél arány. Mindez annak ellenére, hogy sürgősséggel kezeltük a témát. Amint jobban látjuk majd a kérdést, akkor már csak saját kíváncsiságunk miatt is fel fogjuk mérni a tagállamokban, hogy mi történt eddig, és mi az oka annak, hogy mégsem éltek ezzel a lehetőséggel kellőképpen. Az új tagállamokban elindított intézkedések, programok kivételével és a régi tagállamokban mutatkozó érdeklődés kivételével de facto nem sok minden történt ezen a téren. Ami a 350 milliárdot illeti, itt nincsen ö, elszámolás, nem történt hiba. Ugye, ha 26,7 milliárdról beszélünk a 350 milliárdon belül, akkor tudni kell, hogy a szociális alap is ide tartozik de gyakorlatilag egy éves késésben vagyunk, tehát ezért van eltérés a számokban. 29-30 százalékos a, az, amit eddig sikerült elkölteni az új költségvetési keretből. Ez nagyon alacsony arány. Tehát már költségvetési szempontból is, de persze gazdasági okokból is minden okunk megvan arra, hogy most fellendítsük, elkezdjük a pénzek felhasználását lendületesen. A következő időszakban, ebben az évben úgy kell elindulnunk, mint egy jumbo jet, ugye, hogy először nagyon lassúnak tűnik az emelkedése, de aztán szépen eléri az utazósebességet az is, még hogyha lassan is indul. Ami inkább aggaszt engem, és a tagállamokkal folytatott párbeszédből ez kiderül, van ugyan érdeklődés a tagállamokban és a régiókban a pénzeink iránt, van bőven érdeklődés, de a gond ott van, és erről el kéne nekünk is gondolkodnunk együttesen, hogy az addicionalitás elve nem működik. Tehát sok ország azzal küzd, hogy túl kevés a saját eszköze, és ezért nem tudja felhasználni a mi pénzeinket sem. A közös célkitűzéseit a kohéziós politikának szeretnék ők elérni, de a tagállam saját hozzájárulásával gond van sok országban, és ezek a gondok súlyosak a válság miatt különösen súlyosak. És fel kell készülnünk arra, és el kell gondolkodnunk ezen, és valószínűleg már a költségvetési időszak, időszak vége előtt, hogy itt valamit lehet, hogy változtatni kellene, mert az addicionalitás jelen körülmények között nem tud működni. Jó költségvetési okaink és gazdasági okaink lennének arra, hogy beruházások történjenek, de vannak akadályok is, ahogy elmondtam. Köszönöm a részletes választ. Gudmanyic úr. Köszönöm, elnök úr. Áner úr. Én a Költségvetési Bizottságban vagyok előadó, és amikor foglalkozom ezekkel a kérdésekkel általában, akkor tudom, hogy ezek a kérdések a regi főigazgatóságra ugyanúgy érvényesek. Nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy ön ezt leírta. Ha kérdéseimre nem tud most egyből válaszolni, akkor elfogadom az írásos válaszokat is. 2000-2006 között volt ugye régi költségvetési időszak elmondta, hogy ezt meghosszabbították két alaptekintetében, a regionális és szociális alaptekintetében, egészen tavalyig. És a visszatérítésihez szükséges papírok benyújtási határidejét is. De elolvastam az országok listáját, és az idei januári adatok azt mutatják, hogy sajnálatos módon a pénzek 1,9%-át nem használták föl, és ez 4-5 milliárdnak felel meg. Pusztán azért, mert a tagállamok nem voltak képesek időben benyújtani a papírokat, és most már nem lehet visszatéríteni ezeket a pénzeket. Tehát ezeket előirányozták, ezeket a pénzeket, és nem használták föl. Nem lehet őket átcsoportosítani sem a többi alaphoz. Ebből az a kérdés merül föl, hogy mit csináljunk ezzel a pénzzel. Lewandowski biztos jelölt úrtól is megkérdeztem ugyanezt, mert eh, ugye a szolidaritási alap és egyéb kompenzációs alapok eh, ugye megszülettek közben, és itt meg megmaradt egy pénz, és nem tudjuk a sorsát. Az új időszakban a helyzet semmivel sem jobb ráadásul. Második kérdésem. Ön elmondta, hogy 2010-re, 2009-re nagyon jók voltak a tervezési anyagok. De ha megnézzük az adatokat, minden alap ideértve a köztes kifizetéseket és az előzetes kifizetéseket is, tehát minden kifizetést együttvéve, minden országra vonatkozóan 31%-os a teljesítés kifizetési oldalon. 44%-a a tagállamoknak ez alatt teljesített. A legrosszabbak 300 százalékkal rosszabbak, mint a jó tagállamok, és óriási a különbség még a, a rosszul teljesítők között is. Ha a regionális alapokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 29%-os a fizetési oldalon a teljesítés, és a jó és a rossz országok között 400%-os a különbség, és ha a szociális alapokat nézzük, akkor ez a különbség a legjobban teljesítők és a legrosszabbul teljesítők között hihetetlen. 460 százalékos, tehát ötször olyan jók a jobbak, mint a rosszak. Ön azt mondja, hogy a társfinanszírozás a fő probléma. De ha megnézzük az országokat, az országok listáját, a rosszul teljesítő országoknak nem volt társ finanszírozási baja, nem voltak deficitesek a költségvetéseik. És akkor továbbra is megmarad a kérdés, hogy miért nem teljesítettek jól. És ha ezt nem mutatjuk ki, nem mérjük föl, hogy milyen másokok vannak a háttérben, a 2006-os időszak nem teljesítő között, akkor az új időszakban ezek az okok ugyanígy hatni fognak, és megmaradnak a pénzek, és olyan országok kapják a pénzt, amelyek, vagy az előirányzatokat, amelyeknek nincsen szükségük rá. Mások meg hiányjal küzdködnek. Jó lenne nem költségvetési szempontból gondolkodni, csak, hanem szükségorientáltan. Nem szisztematikus ez a gondolkodás, és a 2008-as éve vonatkozóan pedig lenne egy, lenne egy nem költségvetési kérdés, hanem azt mondja, hogy jól teljesítették a költségvetést, de ha megnézzük a köztes kifizetésekről szóló anyagot, hogy önök két, ö, 27 nap alatt, november 1-től december 1-ig 55%-át fizették ki a pénzeknek, de csak 37%-át a kohéziós, a szociális alapnak, 55%-át a kohéziós alapoknak. Mindezt 27 nap alatt ilyen nagy különbséget lehetett produkálni. Tehát a tagállamoktól önök begyűjtötték a szükséges papírokat, megnézték, hogy minden rendben van-e, és akkor kezdődött a kifejezés, kifizetés, de a tagállamokban, ahol a tagállamok az utolsó pillanatban nyújtják be az anyagaikat, és önök kötelesek adott tárgyévben fizetni a pénzeket, mert egyébként nem fogják a bizottsági célokat teljesíteni. Ez önöknek se jó meg a minőség szempontjából, és az ellenőrzés szempontjából, és a fizetés rend szempontjából sem jó. Tehát, hogyha a tagállamok az utolsó pillanatban kényszerítik önöket a kifizetésre. A, fő, a költségvetési főgazgatóság számára ezek nagyon fontos problémák. Szeretném, ha ezekre is reflektálna elnök. Yes, uh, thank you very much for this, uh, for, for this. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az utolsóval kezdeném, mert itt azonnal tudok válaszolni. Tulajdonképpen a tagállamok fizetik azokat a számlákat, amelyeket megkapnak. Persze az ellenőrzéseket elvégzik, amelyekre szükség van, és a kezelő hatóság szintjén végzik mindezt el. Összegyűjtik a számlákat, összegyűjtik a kérvényeket, és aztán a tagállamok erre a célra kijelölt testületei megvizsgálják mindezt. Ha mindez megtörtént, a tagállamok egy bizonyos mennyiségű kifizetést gyűjtenek össze és küldik el nekünk, amelyeket aztán mi újra megvizsgálunk, és a 27 nap alatt, amire ön is utalt, átvizsgáljuk ezeket, és a gyors vizsgálat eredményeképpen nem láttunk semmiféle problémát. Azon kivizetések esetén, ahol esetleg potenciális probléma merülne fel, vagy további kérdést kellene, hogy feltegyünk, 2009-ben nem utaltuk át a pénzt, hanem 2010-re hagytuk ezeket az eseteket, és most vizsgáljuk őket a tagállamokkal együtt, annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy amikor visszafizetjük őket, akkor legalábbis papíron úgy érezzük, hogy minden rendben van. Aztán persze jön majd a, az általános ellenőrzés, a könyvvizsgáló testületeknél. Átlag olyan 30%-os az elégedettségi szint ezzel kapcsolatban. Mondjuk erre nem igazán vagyok büszke, mert egy éves késéssel rendelkezünk pillanatnyilag, már több mint 30%-ot kellett volna elérnünk. Úgyhogy a következő években mindent meg kell tennünk amit csak tehetünk annak érdekében, hogy ezt ledolgozzuk. Ezen túl persze nekünk is nagyon alapos munkát kell végeznünk, és szoros kapcsolatot fenntartani azon tagállamokkal, ahol igen alacsony, alacsonyak a teljesítési szintek. Több esetben felvettük már a kapcsolatot egyes tagállamokkal, mert 2009-ben már lassulást tapasztaltunk. Néha ennek egyszerűen csak intézményes okai vannak, sajnálatos módon, így kell fogalmazzak, új kormány kerül hivatalba, új hivatalnokok, új főigazgató, és néha könnyen elveszíthetünk ilyen esetekben hónapokat. De nem csak ez az egyetlen oka ennek. Meg kell vizsgálnunk részletesen, mi az oka az alacsony teljesítésnek, és mit tehetünk annak érdekében, hogy jobb eredményeket érhessünk el azon országokban is, amelyek kicsit le vannak maradva. Néhány esetben ez talán kapacitás problémákat is, de ugyanakkor politikai jellegű kérdéseket is felvet, amit hát meg kell oldanunk. Ami aztán a 2006-os időszak 1,9%-os értékét illeti, meglátjuk. A 2000-2006-os időszak vonatkozásában 95% volt a bizottság által megállapított plafonérték, ennél többet nem lehet kifizetni. Gyakorlatilag minden program esetében, amelyek már elérték a 95%-ot, ez az összeg befagyasztásra kerül, egészen addig, amíg meg nem kapjuk az hiányzó dokumentumokat. Úgyhogy ez az összeg felszabadul, miután a bizottsági szolgálatok megvizsgálták a végleges jelentést, az auditáló szervek dokumentumait, úgyhogy teljesen normális, hogy ebben az esetben, ezen stádiumban befagyasztásra kerül ez az összeg, ugyanis csak akkor kerül kifizetésre, hogyha három végső dokumentumot megkapjuk, és a bizottság felmérte őket, ellenőrizte őket, és megbizonyosodott arról, hogy a számok helyesek. Úgyhogy teljesen normális helyzet ez, pénzek akkor kellnek csak kifizetésre, ha végső dokumentumokat megkapjuk. Vannak olyan tagállamok, amelyektől megkaptuk már ezeket, ebben az esetben felszabadítottuk az összegeket. Úgyhogy végez, végeredményben a helyzet teljesen normális, egészen addig, amíg ö, az egyeneget nem tudtuk ö, ö, ellenőrizni a dokumentumok alapján. Köszönöm. Hát ez elég komoly dolog. Én nem a 95%-os eredményről beszélek. Illetve az utolsó összeg kifizetéséről. Ez világos. De ami a szociális alapokat illetni, és a regionális fejlesztési alapokat, ez év január 1-ig, fél évvel a határidő lejártát követően nem 95%-os az érték, hanem 92-93. És a 95 és a 92 között 3%-os különbség van. És nem igazán látom, hogyan lehetne ezt elérni. Mert hogyha nem készek tavaly júniusban a dokumentumokkal, ezt a pénzt nem olyan könnyű megszerezni. Nem a 95%-os eredményről beszélek, az világos. 16 milliárd volt a kintlévőség tavaly év végén. Teljesen világos, hogy a 16 milliárd esetében az 5% kifizetése kerül. De a alap esetében még mindig van pénz, szerintem 4 milliárd, ahogy én számoltam, és ez nem került kifizetésre, mert nem 95%-os volt a teljesítési érték a határidő lejártával. Ez volt a kérdésem. Jó, akkor tisztázzuk ezt a helyzetet. A 95%-os érték tehát világos. 95%-os küszöbig fizetünk, 5%-ot megtartunk a lezárásig. És hogyha ez megtörtént, akkor az 5% is felszabadul, oké, rendben van. Ha ezt követően maradnak még pénzek, amelyek nem kerültek elfizetésre, akkor ez elveszik ezt a pénzt nem lehet újra felhasználni, vagy újra beinjektálni más programokba. Nos, ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is, hogy abban az esetben, hogyha 7 éven túli beruházási programokról van szó, akkor elkerülhetetlen, hogy kialakul egy olyan helyzet, amikor is mindig vannak olyan projektek, amelyek még nem működnek, és azt mondanám, hogyha 99%-os a teljesítési értéke a végén, én személy szerint nem igazán találom ezt megfelelőnek, majd írásban válaszolunk. És tökéletesen igaza van, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az új időszakban, 2007-2013 során a pénzeket a lehető legjobban ö, költsék el, hiszen most még az időszak elején vagyunk. Egy csomó problémát, amit most felfedezünk, tisztázni kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van Ánár úrhoz. Először is szeretném köszönteni őt, és örülök, hogy rendszeresen beszámol nekünk a folyamatokról. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad, sőt, még intenzívebbé válik. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Az egyik kérdésem legalábbis azzal kapcsolatos, amit ön a végrehajtásról elmondott, és kicsit hasonló az előttem szóló kérdéséhez. Itt óriási összegekről beszélünk, és eh, ha ilyen szűkek a határidők, akkor mennyire lehet a minőség ellenőrzésre odafigyelni? Mennyire lehet a környezeti problémákra, a fenntarthatóságra figyelemmel lenni, és arra, hogy valóban a projektek a régiókat szolgálják, ne adott cégeket, amelyek öt év múlva aztán csődöt jelentenek, felhasználták a pénzéket, aztán megszűnnek, és a projekt félbe marad. Tehát ilyen kapkodás közben hogyan lehet ezeket a minőségi kritériumokat alkalmazni? És milyen közvetlen ellenőrzési lehetőségük van arra vonatkozóan, hogy adott esetben megvonják a további támogatást, amint felmerül az, hogy a projekt nem felel meg a fenntarthatóság követelményeinek. Második kérdésem pedig inkább a jövőre vonatkozik. Tegnap a spanyol elnökség arról számolt be nekünk, hogy egy újabb, magas szintű munkacsoport áll, ült össze a bizottságban, a kohéziós politika jövőjéről tanácskoztak. Szeretném, hogyha beszámolna nekünk arról, hogy ott mi hangzott el. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, először is, ami a minőségellenőrzés kérdését illeti, a érintett összegek kérdésében. Háromfajta ellenőrzés létezik, szinte azonnali hatállyal, és aztán vannak hosszabban tartók. Úgyhogy a kezelőhatóságok azonnali kötelezettsége a közös kezelés rendszerében pillanatnyilag kétféle terméket különböztetünk meg. Az úgynevezett normális projektek, amelyek 25-50 millió euró alatti összeget képviselnek, és a nagy volumenű projektek. Nos, amely ez utóbbiakat illeti. Amikor be kell nyújtani őket a bizottság elé, megvizsgálja őket a bizottság, annak érdekében, hogy környezetvédelmi és egyéb szempontok alapján közbeszerzés szempontjából megfelelnek el az elvárásoknak. A többi projektet a kezelőhatóság választja, a monitorozó bizottságokkal együtt a régiókban, a tagállamokban, és itt a kezelőhatóság ellenőriz, ez a kötelesség, ez ilyen jellegű projektek vonatkozásában. Aztán mielőtt az EU-ba kerülne a kérvény, az úgynevezett certifying body ellenőrzi őket, és egy független auditáló cégtől éves jelentést kapunk, amelynek auditálni kell a különböző projekteket. Általában mindezeknek az információknak rendelkezésre kell állni, mikor döntünk a kifizetésről. Ezt követően a mi magunk által elvégzett auditok, illetve a, számvíz, a számvevőszék eredményét összevetjük, és megvizsgáljuk, hogy megtörténik-e megfelelés. Ebben a stádiumban azt még nem vizsgáljuk, hogy ezeknek a projekteknek a helyi hatása milyen ez a magas szintű te, e, munkacsoport tegnapi ülésére utal már is, ahol hallották, hogy mi történik, de talán Katarina Maternova, aki elnöke ennek a munkacsoportnak, majd részletesebben beszámol önöknek. Tegnap az ülésnek két része volt. Az ülés első részén általános vita folyt az Európa 2020 agendáról, amelyet Barozó elnök úr ismertetett. A tagállamokban élő kollégáknak ö, tartottunk tájékoztatást, és azt vitattuk meg, hogy hogyan tehetünk meg mindent annak érdekében, hogy a kohéziós politika jövőbeli kerete megfelel ezeknek a céloknak. Milyen rugalmassági marzsal rendelkezhetünk az egyes tagállamokban, annak érdekében, hogy ne csak a közös célokat érjük el, hanem a konkrét helyi problémákat is meg tudjuk oldani. Tehát felvetődött a rugalmasság kérdése, és meccsere folyt, bár konklúziókat nem vontunk le különös mértékben. Aztán hallottunk egy előadást a foglalkoztatás ügyi és a ügyi főigazgatóságot képviselő kollégáinktól, akik az ő szakterületeik szakpolitikájának jövőjéről számoltak be. Ez nyilván kapcsolódik mindkét terület a mi területünkhöz, a regionális politikához is. Aztán általánosabb jellegű előadásokat is hallottunk, és itt talán felvetődött valami, amiről részletesebben kellene beszélnünk, hogy a kollégák jobban és világosabban lássák, hogy miről is van szó. Aztán tegnap délután a tagállamokat képviselő kollégáinkkal is megbeszélést folytattunk arról, hogy hogyan lehetne jobban felmérni politikáink teljesítményét egy adott időszakban hogy ne csak évekkel később kapjunk számszerű eredményeket arról, hogy mi is történt, hanem az adott időpillanatban is. Itt a projekt minősége vetődik fel, hogy az adott projekt, a gazdasági fejlődés, a környezetvédelem, vagy a környezetvédelmi EU-s vívmányok terén mit hoz számunkra. Tehát ezek voltak azok a kérdések, amelyekről hosszasan eszmét cseréltünk tegnap. Természetesen a szakpolitika eredményéről a továbbiakban is folyik majd eszmecsere, ez továbbra is rendkívül fontos számunkra. Hiszen a projektek, és elsősorban azok, amelyekről közvetlen információnk nincs, tehát nem a nagy volumenű projektek, hanem azok, amelyek egy adott helyszínen folynak, kielégítő eredményt tudnak-e felmutatni. Elhangzottak elképzelések már a tegnapi vita során is. Szeretném ezeket majd a kollégáimmal kipróbálni, de ha megengedik, erre inkább majd később térnék vissza, mert egyelőre csak nagyjából mértük fel az értékelést, és igazából azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy egy bizonyos időszakban hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő minőséget képviselünk. Pillanatnyilag most csak utólag értékelünk, és el tudjuk mondani, hogy ez jó volt, vagy kevésbé volt jó. Ebből persze lehet tanulni, de a kérdés az, hogy egy adott időszakon belül már hogyan tudnánk reagálni. Nyilván ez még további feladat számunkra. Elnök, köszönöm szépen. Abrechti úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne, és két kérdésem. Az első megjegyzésem Constance Clare kérdéséhez kapcsolódik. Nyilván az energiahatékonyság rendkívül fontos a régiókban. Nagyon fontos ezt a következtetést levonni. Ha az adott időszak során változtatunk a szabályokon, és a végén rendkívül szigorú szabályokkal állunk elő, és az időszak közepén azt mondjuk, hogy változtatni kell, miután a pénzt már odaítélték, senki nem elég bátor ahhoz, hogy ott hirtelen hátrahatszot csináljon, mert elveszítheti. És ezért van az, hogy az utolsó időszakban nem kerültek elköltésre pénzek, mert mindenki várt, várt, várt, úgyhogy politikai szempontból senki sem tudja ezt indokolni. Még az energiahatékonyság terén sem, ami pedig politikai szempontból egy rendkívül ütős terület. A kérdés az, hogy hol tudunk további pénzt találni az energiahatékonyságot képviselő építkezés során. Politikai szempontból nagyon nehéz dió ez, és tudjuk ezt első kézből az illetékesektől, mert mindig azt kérdezik tőlünk, hogy és honnan kerül ide a pénz erre? Na és mi a helyzet a jövőbeli programokkal? Talán nyíltabbá, rugalmasabbá kell tenni őket, és Lehet, hogy a számvevőszék megtámadja, mert azt fogja mondani, hogy nem ellenőrizhető. Hát hagyjuk ezt talán függőben ezt a kérdést. Aztán a közös kezelés. Ez, ez, a, ez is gond. A tagállamok nem köldik el a pénzt, és aztán azt mondják, hogy és akkor a bizottság miért nem tesz valamit annak érdekében, hogy a tagállamok elköltsék a pénzt. Úgyhogy talán a bizottságnak át kellene gondolni a saját szerepét ezen a területen. Ők az ellenőrző szerv. És persze ez a gondja a tagállamoknak. Lehet, hogy a bizottságnak ott kéne lenni a helyszínen, aktívabban kéne föllépnie, talán több kompetenciával rendelkezve. Mert ez vagy európai beruházás, és akkor az emberre mutogatnak, hogy miért nem költött el a pénzt, vagy pedig a tagállamoké. Az utolsó megjegyzés a múltra vonatkozóan. Öt évvel ezelőtt megpróbáltuk azt a javaslatot megfogalmazni, hogy a kohéziós politikában nem felhasznált pénzeket újra lehessen valahova beinjektálni. Elutasították. A tanács is, és a bizottság se volt vevő erre a javaslatra. Úgyhogy ez az újra felhasználhatóság, ez teljes mértékben elutasításra lehet. Az 1,5 százalék szerintem óriási siker a múlthoz képest az Európai Unióban. Korábban ez sokkal rosszabb volt. Csak annyit szeretnék még elmondani, hogy az elkövetkezendő öt év során igen nehéz lesz a dolga itt a szakbizottságban, úgyhogy hozzanak, hozzon számokat az ilyen jellegű ülésekre. Mert most már készek vagyunk arra, hogy belemenjünk a részletekbe. Két kérdésem lenne. Egy általános jellegű. A pénzügyi válság ön szerint segített, avagy sem a kohéziós politikán? Ez nagyon jó kérdés, mert ugye a tagállamok minden eszközt felhasználtak, úgyhogy most már mindenki tudja, hogy erre van lehetőség. Nem csak az európai pénzek esetén, hanem a helyi nemzeti pénzek esetén is, persze nem a közbeszerzésre, hanem más területekre. Ez új helyzet. A kohéziós politika terén, és ezt a pénzügyi válságnak köszönhetjük, mert elemeztük az alternatív lehetőségeket. Ez általános kérdés, de el kell gondolkodnunk rajta, mert nem véletlen, hogy ez így történt. Valamit változtatni kell, talán azon a módszeren, amit eddig használtak a tagállamok, mert az úgynevezett könnyebb pénzhez lehetett hozzájutni az EU-s pénzektől. Az utolsó kérdés a költségvetésre vonatkozik. Ha ma problémák merülnek fel, meg kell szavaznunk a költségvetést. 12, 11, stb. stb. Vannak közülünk olyanok, akik a költségvetésben is ott vannak. És általában ott az a tendencia, hogy csökkentjük a költségvetést. Ha nem kerül el költésre egy bizonyos összeg, akkor a döntés az, hogy legközelebb nem kerül annyi abba a sorba, mert nincs rá szükség. Úgyhogy mi a helyzet a költségvetésben található számokkal? Mert ha csökkentjük a számokat, akkor hogy tudjuk a kohéziós politikát még nagyobbá tenni ilyen szempontból? Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Akkor az igazi kérdéssel kezdem a választ, Jan. Ami a költségvetést illeti, két lényeges pont van. Először is nézzük meg a 2010, 11, 12, 13-as költségvetést. Itt a tervünk és az előre jelzésünk, ez egy tervezett előrejelzés, hiszen a saját tevékenységünktől is függ, az, hogy eh, növekedni fog a költségvetés folyamatosan, addig, amíg el nem éri 2013-ban a csúcsot, azonban ezt természetesen úgy kell megszerveznünk, hogy 2013-ban, eh, amikor fölérünk a csúcsra, akkor ne lépjük túl az általános pénzügyi terv eh, plafonját, felső küszöbét. A tagállamokkal együtt az a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok megtesznek minden erőfeszítést, ami most 2010-11-ben szükséges, annak biztosítására, hogy a projektek beindulnak a helyszínen, az úgynevezett projekt pipeline megindul, tehát az egész gépezet működésbe lendül, és legyen milyen célból, legyen mire költeni a pénzt, legyen mihez eh, növelni a forrásokat. Úgy gondolom, hogy 25-30 százalékos növekedésre gondolhatunk. 2012-ben megint csak növekedés lesz a költségvetési tételben és 13-ban ismét. 2013 lesz a csúcspont, mert ugye az N plusz 2, N plusz 3 akkor fog összeölelkezni az új tagállamok esetében, 2013 után pedig valószínűleg eh, lassan csökkenésnek indul a teljes időszak tekintetében. Ha csak nem maradunk meg a 2013-as magas szinten, de ezt még majd meglátjuk. A lényeg jelen pillanatban az, hogy annak érdekében, hogy ezt a költségvetési görbét elérjük, ehhez meg kell történnie a helyszíni beruházásoknak kinn a terepen, a frontvonalom, Az a benyomásom, hogy a válság akár pozitív hatásokkal is lehet a kohéziós politikára. Nem azért, mert a kohéziós politika az egy válságellenes politika, hiszen ez egy hosszú távú strukturális politika elsősorban, azonban be tudtuk mutatni, meg tudtuk azt mutatni a vitákban, hogy ha vannak is olyan pillanatok, amikor váratlan válságok lépnek föl, ezen a politikán belül kellő rugalmasság van ahhoz, hogy a hangsúlyokat kicsit eltoljuk. Nem a politika megváltoztatásáról van tehát szó, hanem a hangsúlyok eltolásáról. És úgy gondolom, hogy ez 2009-ben el is értük. A másik dolog, ami nagyon fontossá teszi a politikát 2010 után, az az, az egyszerű tény, hogy a legtöbb tagállam eh, nem lesz már képes tovább fokozni a deficit, deficitjét, nincs már több pénzük, és itt jön az előnye ennek a 7 éves keretnek, amely, amely egy, bizonyít, bizony, egy biztosítást jelent, egy biztonságot jelent tulajdonképpen, és ez nagyon fontos alapot jelent majd a tagállamoknak, amelyre építhetnek. Tipikus az, hogy sok pénzügyminisztérium megpróbálta félretenni azokat a pénzeket, eh, amelyek a társfinanszírozáshoz kellenek, hiszen a strukturális alapok fontos ösztönzőt jelentenek a beruházások terén. Aztán a másik dolog az, hogy mint hogy olyan beruházásokról van itt szó, amelyeket szeretnénk a jövőre eh, kihegyezni, a jövőre eh, rászabni, úgymond. Ezért fontos, hogy a klímaváltozási céljainkat, a versenyképességi céljainkat, a zöld gazdasággal kapcsolatos céljainkat is segítsék. Erre fogjuk a hangsúly helyezni a következő években, és az a szándékunk, hogy az idén kihozzunk egy közleményt, amely a fenntarthatóságról és a kohéziós politikáról szól, a másik pedig újra az innováció, a e, versenyképesség és ennek a kohéziós politikával való kapcsolatáról fog szólni. Ebben megpróbáljuk megmutatni, hogy mi a megtapasztalt leghelyesebb gyakorlat szanaszít az Európai Unióban, hiszen látjuk már egyre jobban, hogy melyek azok az országok, régiók, amelyek Eh, lassan felkészülnek arra, hogy a, a programjaikat módosítsák. Tavaly sok tagállamnak és régiónak azt mondtuk, hogy ne változtassatok a programon, mert azzal megint hat hónapot veszítetek. Valósítsátok meg a helyi programokat, és aztán majd meglátjuk, hogy utána amikor tisztán látjuk a helyzetet, akkor a válság tekint fényében megnézzük a lehetőségeinket. Elég sok levelet kaptunk, amelyekben az emberek érdeklődnek, hogy a bizottság hozzá járna-e a program módosításához. Természetesen mindig nyitottak vagyunk, de hogyha azt látjuk, hogy ha azt látjuk, hogy jó, a változtatás az energiamegtakarítás irányába, vagy az innováció támogatás irányába, vagy a zöldebb gazdaság megteremtése irányába, akkor elfogadjuk. Legalábbis azzal a tanácssal vagyunk a tagállamok felé, hogy ebbe az irányba kéne elmozdulni. De újra azt kell mondanom, hogy el kell azt is ismernünk, hogy akármilyen szép céljaink is vannak, lehetnek olyan konkrét problémák, konkrét helyeken, amelyeket meg kell oldani, és amelyek esetében az a helyzet, hogy ezeket a problémákat nem mondjuk meg, akkor nem lesz kiegyensúlyozott a helyi regionális fejlődés. Tehát nem lehet 100% innováció, vannak más fontos dolgok is, amelyeket meg kell oldani, és ehhez bizonyos rugalmasságot kell hagyni a rendszerben, legalábbis az én szerint. Azonban ez majd a leendő biztosommal is viták tárgyát fogja majd képezni. Elnök, köszönöm szépen! Mielőtt eh, Van Nisztelrooy úrnak megadnám a szót, szeretném tájékoztatni önöket azt, hogy négy képviselő szeretne felszólalni, a listám szerint 10-30-ig érünk rá. Megkérek mindenkit, hogy a lehető legtömörebben fogalmazza meg gondolatait. Nisztelrooy úr, köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Két kérdést teszek föl. Az egyik kérdés, a másik javaslat. A kérdés egy kicsit a szakbizottságunk aggodalmaival kapcsolatos, ugye a félidős áttekintésről, ön beszélt a számokról, eh, a felhasználás aranyáról. Közben ugye folyik az ellenőrzés a félidős áttekintés kapcsán is, előkészítése kapcsán is. Nos, a vitánkban azt láttunk, hogy ezek a fizetős áttekintés igazándiból nem elemezte a dolgokat, csak azt mondta, hogy jó, hát van itt egy probléma, amit megoldhatunk a kategóriák közötti pénzácsoportosítással, stb. De, hát tudná bennünket tájékoztatni erre a folyamatról, és a régi főigazgatóság hogyan vesz ebben részt? Ez nagyon fontos politikai kérdés számunkra. Másrészt fölmerült az az igény, hogy tartsunk egy fontos meghallgatást idén a kohéziós politikával kapcsolatban. Egyúttal a tagállami parlamentekkel is fogunk majd találkozni a kohéziós politika jövőjéről jó lenne, hogyha nem csak eh, itt a parlamenten vitáznánk, hanem azokkal is összejönnénk, akik eh, a tagállami parlamentekben a kohézió jövőjét irányítják. Ez egy fontos politika. Így tudnánk a több szintű megközelítést biztosítani. Kérem, hogy erről tájékoztassunk bennünket, erről a folyamatról, hogy ne legyenek eh, lehetőleg kellemetlen meglepetések a jövőben szemben a korábbiakkal jó lenne, hogyha a már megtervezett parlamenti tevékenységek kapcsán kapnánk egy ilyen tájékoztatást. Ennek köszönöm szépen, megadom a szót válaszra. Árend úrnak. Hanner úrnak. Köszönöm szépen, ami az első felvetést illeti. Nos, a bizottságon belül jelen pillanatban a vita teljes gőzzel folyik az Európai Európa 2020 dokumentum kapcsán Közben folyik az egyeztetési folyamat, igen erősen részt veszünk ebben az egyeztetésben, és személy szerint örömmel mondhatom azt, hogy a legfontosabb olyan csoport, amelyik részt vett az egyeztetésben, az éppen a régiók csoportja volt, és a regionális társulások csoportja volt. Nos, A főtitkárság kollégái eh, megkérték bennünket, hogy eh, segítsünk eh, a regionális egyeztetési dokumentumok elkészítésében. Hangsúlyoztuk a régiók szerepét, mint a fejlesztés motorjait. Ez hangsúlyozta azt is, hogy mennyire értékes és fontos a kohéziós politika. mint a kohéziós, mint olyan eszköz, amely tulajdonképpen az Európa 2020 dokumentum célkitűzéseit eh, gyakorlattá eh, teszi a terepen. Nos, ez az egyeztetés folyamatban van. Ezen kívül sok tagállam is jelentkezett különböző információkkal, eh, vállalkozók, vállalkozások ugyancsak mindenféle érintett eh, részt vesz ebben a folyamatban, és a főtitkárunk is eh, jelen pillanatban dolgozik ezeknek a dokumentumoknak az, hogy úgy mondjam, szintetizálásán, összesítésén. Úgy gondolom, hogy amikor az új bizottság összeáll, akkor nagyon gyorsan gyakorlatilag eh, jövő év eh, márciusáig tehát körülbelül márciusig ez összeáll. Ami a költségvetési áttekintést illeti. Továbbra is az a várakozásom, hogy valószínűleg a dokumentum a nyári szünet előtt megjelenik, de látnunk kell azt is, hogy ha megnézzük a napirendünket, a naptárunkat, akkor könnyen elérhetünk addig a pontig jövőre, amikor a pénzügyi keret és a költségvetés átgondolását követve már konkrét összegekkel kell, konkrét javaslatokkal kell előállnunk a tekintetben, hogy mit szeretnénk tenni a politikáink keretein belül. Hán úr, aki valószínűleg az új biztosom lesz majd, azt mondta, hogy a kohéziós politikák teljes struktúrája átvilágításra kerül, ezzel kapcsolatban folynak már a munkák, a Költségvetési Főigazgatóság kollégái már a következő pénzügyi keretre koncentrálnak, és nagyon szorosan együttműködünk a kollégáinkkal, például a szabályozási governance kérdések eh, megvitatásában is az Európa 2020-as dokumentum kapcsán. Az alapálláspontunk egyértelmű, az is egyértelmű, hogy végső soron ez a biztosok kollégiumának javaslataként fog megjelenni, és valószínűleg egyfajta arbitrázsa kerül majd sor ezen a szinten. Ezzel párhuzamosan folytatjuk a munkánkat a tagállamokkal és a régiókkal. A magas szintű csoportban formálisabban a tagállamokkal, a régióknál pedig a meglévő regionális infrastruktúrát fogjuk használni, amely itt Brüsszelben rendelkezésre áll. Ennek a javaslatom az, de ez lesz majd a leendő biztosonnak a javaslata is valószínűleg, amikor eljön, hogy elmondja a munkaprogramját, és szeretném is, ha ezt elmondom önöknek. Tehát úgy gondolom saját szempontomból, hogy hasznos lenne, nagyon hasznos lenne, hogyha Először is folyamatos eh, és szoros kapcsolatban állnánk önökkel. Másrészt, ha ezen kívül lenne egy kisebb munkacsoport is, amely különböző ügyekkel foglalkozik. Erről talán önöknek kell majd döntenie egymás közt. Mi a saját részünkről minden esetre rendelkezésükre állunk az összes technikai információval, Eh, elemzési anyaggal ezt eh, mindenféle aggály nélkül az önök rendelkezésre bocsátjuk. Úgy gondolom, hogy most már nagyon gyorsan eh, át tudunk majd térni a jövő konkrét vonalkozása is. Egyelőre egy kicsit még főigazgatóként a megértésüket kérem, hiszen abban a nem túlságosan könnyű helyzetben voltunk, hogy három kiváló biztos után eh, kell folytatnunk a munkát. Egyikük velünk eh, együtt dolgozik, ezen kívül eh, ugye a lendő, valószínűleg lendő biztos is már tevékenyen végzi a munkáját. és fontos számukra, hogy Hán úr is kidolgozza a saját nézeteit a politikákkal kapcsolatban. Valószínűleg ő lesz a felelős biztos majd az új öt éves időszakban, és ez teljesen normális, hogy ő is elmondja, hogy hogy is képzeli el ezt a jövőt. Minden esetre meggyőződésem, hogy nagy örömmel eljön ő is majd önökhöz eszmecserére ezen témákban és továbbra is dolgozunk, ma együtt dolgozunk majd a politika részletein, amelyek ugyanolyan fontosak, mint a, mint a teljes struktúrája ennek a, kohézis politikának. Nagyon nagy örömmel állok a rendelkezésükre ezen viták megvitatására. Köszönöm szépen. Ennek köszönöm. Nagyon érdekes felvetések voltak, azok, amelyeket eh, ön hangsúlyozott. Tóri úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Áner úr, a napirendünkön ma szerepel a 2009-es évről szóló beszámoló is, és a Goodmans úr által felvetett kérdések engem is foglalkoztatnak. Ugye 2009 nyilván különleges év abból a szempontból, hogy a válság sújtott minket ez alatt, és szeretném, ha rávilágítana, hogy jó, van egy hosszú távú perspektívánk, de ön hogy látja, hogy milyenek azok a ö, világgazdasági ö, trendek, a likviditás problémák, amelyek ránk is hathatnak? Ugye az állami ö, beavatkozás jön-e most, a regionális politika hogy fog változni, hogy fog esetleg alkalmazkodni ehhez, előre akarja esetleg venni a végrehajtást, amelyet későbbre tervezett, hogy ezáltal munkahelyeket teremtsen, és a pénzeket is felhasználja, és előfordulhat-e, hogy a regionális politika átalakul egy kicsit a pénzügyileg szegények indirekt támogatásává, és így módon ugye a foglalkoztatás politika részévé válik annélkül, hogy persze ez hivatalosan így lenne. És ennek kapcsán ugye fel fogják vetni, hogy a szabályokat újra kéne fogalmazni, a pénzeket másképp kéne felosztani, címkézni, lehet, hogy nem lesz a jövőben szükséges társfinanszírozás, míg ez azonban eldől, addigra várhatóan remélhetően a válság elmúlik, és azt hiszem, hogy el kéne gondolkodni azon, hogy hosszú távon milyen szabályokhoz ragaszkodunk. A társfinanszírozás szerintem garanciákat ad arra, hogy a tagállamok is elkötelezettek, és a régiók is a projekt mellett, és tényleg akarnak valamit, nem csak pénzt. És szeretném öntől most is hallani, de majd esetleg évek múlva is, hogy ha rövid távon társfinanszírozási gondok adódnak egyes országokban, akkor ön szerint a tagállamokkal, a régiókkal lehet-e esetleg például hitel konstrukciókon gondolkodni, mondjuk egyéves hitelben, annak érdekében, hogy azonnal tudjon a régió, régió reagálni. Tehát én nem tartom a társfinanszírozás eltörlését jó gondolatnak, de azt igen, hogy esetleg rövidtávú hitelekkel támogassuk meg az adott önkormányzatot. Vannak-e erre vonatkozóan a tagállamok és önök között már egyeztetések, hogy esetleg új típusú, hat hónapos, egy éves lejártú hitelekkel segítenék ki a tagállamokat, illetve régiókat. Most, most kell stabilizációs politikát folytatnunk, és nem négy-öt év múlva. Tehát ezek nem hosszú távú kérdések. Elnök, főigazgató úr, parancsoljon. Köszönöm ezt a kérdést is kétféle ö, hasonló megoldás már most is él. Az egyik ugye az előzetes kifizetés, az előleg, amelyet az operat, úgynevezett operatív alapokból lehet felhasználni, és a legtöbb tagállam él is ezzel a lehetőséggel. 2009-ben egyébként különösen ö, komolyan hozzányúltak ehhez a lehetőséghez, a tagállami felmérés ezt mutatja. A másik már létező lehetőség az úgynevezett EIP facilitás, az IAP, amely jelenleg is már hitellez, és élnek is a tagállamok ezzel. Az EIP nagyon vonzó struktúrát ajánl, ugyanis a, a hitelező is szereti az olyas, olyan struktúrákat, ahol maga a strukturális alapok állnak a garancia oldalon, és ez működőképes konstrukció, és használják is. Ha az előlegek és az ilyen típusú hitelnyújtást előlegetés ezt a hitelnyújtást kombináltan alkalmazzuk, akkor ö, eredményeket lehet elérni. Levelet váltottam egyébként ebben a kérdésben már a régiókkal. Az előleg felhasználásával kapcsolatban vannak ö, vitatott és talán hamarosan megszülető új szabályok, de nem kaptam semmilyen panaszt a tagállamoktól e, ezen eszközök tekintetében, és alapelvként is vallom azt, hogy a strukturális alap nem működhet társfinanszírozás nélkül. Tehát kell lennie társfinanszírozásnak, de kell lennie könnyítő intézkedéseknek is, amelyek a ciklikus problémák kiegyenlítését szolgálják. Ez a jövőben is így marad és így lesz. Deliches asszonyi a szó, és egyben ez az utolsó felszólalás. Deli asszony. Igazgató úr, jó napot kívánok, üdvözlöm Önt. Ábrájt úrhoz hasonlóan szeretnék felszólalni. Az előbb Franciaországot említette példaként. De ezt szeretném mondani, hogy Franciaország a lakások felújítására használja fel ezt a, szálló, ezt a százalékot, mert nem volt operatív program erre. És végül is mobilizálták az illetékeseket, és ezen kívül nemzeti forrásokat is felhasználtak, például az energia terén lehetett hitelt fölvenni. A kérdésem tehát a következő. A regi miért nem intézkedik azonnal? Azért, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy az operatív programokat felhasználják, és a 2013-ig rendelkezésre álló forrásokat felhasználják. felhasználják. Így Németország és más tagállamok is felhasználhatnák ezeket a lehetőségeket. Miért nem lépnek ebbe az irányba? Nagyon egyszerű ö, tanács lenne ez annak érdekében, hogy ö, a többi tagállam is ö, felhasználhassa ezeket az alapokat. Köszönöm szépen. Thank you very... Köszönöm. Anna úr. Na most, ami a tanácsot illeti, nyilvánvaló, először is, igaz, mi is egy kicsit haboztunk 2009-ben, hogy a tagállamokat és a régiókat arra ösztönözzük, hogy nyissák meg ezt a programot. Miért? Hát azért, mert a tagállamokban és a régiókban az a tendencia, hogy amikor megnyitunk egy programot, módosítunk, várnak. Nem csinálnak semmit. Várják, hogy ez elmúljon, és aztán ez alapján próbáljanak valamit tenni. Úgy tekintettük, hogy eltekintve a sürgőségi esetektől 2009-ben az volt a fontos, hogy a jóváhagyott programok végrehajtásra kerüljenek. És azt hiszem, hogy a legtöbb országban, beleértve Franciaországot is, nagyon jó volt ennek az eredménye. Most pedig, ez természetes, a strukturális alapok idejéhez közeledünk. Úgyhogy egyre több régió módosítja programját, és amikor a régiókkal tárgyalunk, nyilvánvaló felhívjuk figyelmüket erre a lehetőségre. Illetve azt a tanácsot adjuk nekik, hogy használják is fel ezeket az alapokat. Sőt, abban az esetben, ha más beruházásokra számítottak, de ezek nem valósultak meg, például lelassultak a vállalatok részén ezek a beruházások. Tehát igen, tanácsoljuk számukra ennek a pénznek a felhasználását, de a tagállamok változó módon élnek ezzel. Úgy gondolom, hogy egyrészt az az oka ennek, hogy nem kevés tagállam, főleg a régiek közül, ahol már is működnek olyan nemzeti rendszerek, struktúrák, amelyek jól működnek, nincs szükségük ilyen jellegű közösségi pénzekre. Franciaország jó példa volt arra, hogy egyértelműen itt nagyobb volt a szükség, az igény erre. Nyilván a tagállamok és a régiók figyelmét felhívjuk erre, viszont mivel úgy gondoljuk, hogy megint csak itt partnerségi kérdésről van szó, nem akarjuk rájuk erőltetni mindezt. Nem akarunk utasításokat adni nekik, nevezetesen, hogy most azonnal ezt meg ezt tegyék. Tehát a lehetőség nyitott, szerintem eléggé vonzó megoldás is, főleg akkor, hogyha részben a válság miatt problémás egy adott tagállamban az alapok felhasználása az előzetes terveknek megfelelően. Úgyhogy szerintem most olyan időszakba fogunk lépni, ahol még tovább fognak módosulni a programok, és foglalkozunk is ezzel. Volt egy másik kérdés is? Nem. Jó, köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Végül Brian Dokoni asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, főigazgató úr. Üdvözlöm a szakbizottságunkban. Két gondolatot engedjen meg. Ami a tagállamok teljesítményét illeti a strukturális alapok felhasználása terén, úgy gondolom, hogy az európai alapokat néhány hónappal a hivatalos felszabadítás előtt már lehetne befolyásolni. Tehát például egy olyan régió, ahol nem igazán használják fel például a strukturális alapokat, az európai alapokat olyan mértékben, ahogy kellene, át lehetne irányítani egy másik régióba, ahol viszont elég jó a felhasználás ezeknek az alapoknak. Így az állam is jobban teljesíthetne az strukturális alapok felhasználása terén, és bizonyos szankciót jelentene azon régiók számára, akik kevésbé használják fel ezeket a lehetőségeket, és esetleg értékkel töltené meg ezeket, hogy dinamikusabban használják fel azokat. Az első javaslatom, és szeretném, ha elmondanám, mit gondol erről, a második, egy kicsit pontosabb kérdés, célzottabb, az Európai Parlament talán egy évvel ezelőtt az Európai Bizottságot arra kérte, hogy gondolkodjon el egy olyan kezdeményezésen, ami az úgynevezett Eh, helyi megválasztottak Erasmusa lenne. Az elképzelés az lenne, hogy eh, a helyi megválasztott köztisztviselők más tagállamokban eh, megtapasztalhatnák a ottani gyakorlatot. A 2009-es költségvetésre vetítve például miről is van szó? A projektet megvalósították-e? Ez a kérdés. Náluk, Franciaországban már voltak ilyen kérések a bejelentést követően, úgyhogy milyen választ adhatok a kérvényezőknek? Mács. Köszönjük a kérdést. Áner úr. Két igen nehéz kérdést hallottam. Nos, az első vonatkozásában azt mondhatom, hogy úgy gondolom, hogy az ilyen irányú uh, gondolkodás mindenképpen figyelemre méltó és követendő. Az N plusz 2-es helyzetről nem beszéltem. 2009 végén pedig relatíve kevés N plusz 2-es problémát kellett megoldanunk, ugyanezek elsősorban egy országra, illetve kettőre Spanyolországra és Olaszországra ö, korlátozódtak, ahol most indul be az eljárás, de önök is tudják, hogy 2007 vonatkozásában elhangzott egy bizottsági javaslat, amelynek az a célja, hogy 2007-et és 2008-at vonjuk össze. Ez de facto azt jelenteni, hogy 2007-re N plusz 3, N plusz 4. Azt hiszem, hogy el kellene több rengenünk azon, hogy a jövőben hogyan tovább. Vagy olyan rugalmasságot ajánlunk, amit ön is javasolt, nevezetesen egy kicsit nemzeti szintre hozzuk a pénzek felszabadításának lehetőségét, vagy pedig rendkívül radikálisan járunk el, Felmerül a kérdés ugyanis, hogy az N plusz 2-t nem kellene hosszabb távon N plusz 3 alakítani. Vagy mint végső megoldás, vagy utolsó, hogy az első két vagy három évek során inkább N plusz 3-at kellene talán bevezetni az N plusz 2 helyett. Ezzel gyorsabban beindulhatna, mert tudjuk, hogy lassú ez a fázis, a folyamat. Vagy pedig fenn akarjuk-e tartani ezt az úgynevezett fenyegető hozzáállást, a tagállamok szintjén. Nyilván ezt meg kell vitatnunk, és ez valóban politikai döntés lesz, mert hát őszintén az N plusz 2 nem igazán tudományos alapon került megállapításra, tehát nem lehet tudni, hogy ez az ideális megoldás. Figyelembe kell természetesen venni azt is, hogy legalább egy különbséget azért tenni kell, nem, inkább másképp fogalmazok. Az N plusz 2 sokkal nehezebben elérhető a területi együttműködési programok esetében, ahol több ország érintett, több különböző ö, közigazgatási rendszerrel, szemben a mainstream programokkal, ahol is megint csak különbségek vannak az intézkedések terén. Ez nyilvánvalóan ö, fontos téma lesz a jövőben számunkra, és az ön javaslata is ide tartozik. Ami a helyi ö, tisztviselők Erasmus programját illeti. Hát nem tudom, hogy most erről tudnék-e többet mondani, utána kell néznem. De tudom, hogy a tanulmány beindult. Én támogattam az elején, de rá kellett döbbenem viszont, hogy óriási nehézségek vannak a megvalósítás terén, a bizottsági adminisztratív rendszerben, ami sajnos nem tesz lehetővé ennyire rugalmas megoldást. Nem azt akarom mondani, hogy ez nem jó ötlet, de hogy nem. Ellenkezőleg kiváló ötlet, de el kell gondolkodni rajta. Foglalkozunk vele, és utána fogok nézni, hogy hol is tartunk ezzel, írásban fogok válaszolni önnek. De az összes kísérleti programmal, előkészítéssel együtt ez a legnehezebb dolog, amit meg kell oldanunk. Ugyanis adminisztratíve nem rendelkezünk megfelelő struktúrákkal, mint az egyetemisták esetében, hiszen ott az egyetemek közötti ö, megoldásokról van szó. Az ötlet nagyon jó, úgyhogy érdemes továbbiakban foglalkozni vele. Köszönöm. Köszönöm én is, Áner úr, főigazgató úr, és azt, hogy rendelkezésre állt, és várjuk azokat a számokat, analitikus adatokat, amelyekre utalt expozíjában. Én is köszönöm, nagy öröm volt számomra ismét találkoznia kell. Kedves kollégák, javaslom, hogy térjünk át következő napi rendi pontunkra. Alejni Csák úr itt van, és meg is adom neki rögtön a szót. A balti régióval kapcsolatos kohéziós politikai napirendi pont kapcsán és a makrorégiók szerepe témában. Erről a témáról ma nem kell döntenünk, ez az első eszmecsere. Onani csak úr, öné a szó. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Beszeretném mutatni önöknek azt a munkaanyagot, amely az Európai Unió balti tengeri stratégiájával kapcsolatos tervezet, és amely persze a jövő kohéziós politikai szempontjából általánosan is vizsgálja a makrorégió kérdését. Ez a stratégia az első ö, komplex összefüggő stratégia erre a régióra vonatkozóan, és ezért kísérleti projektként kell azt felfognunk. És azok a következtetések, amelyek a végrehajtásából adódnak majd további európai makrorégiókra vonatkozó stratégiák kialakítását segíthetik majd. A stratégiát széleskörű konzultáció előzte meg a tagállamokkal, de nem csak a tagállamokkal, hanem egyetemekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, és a folyamatnak már is ez a fő érdeme, hogy nagyon sokakat megmozgatott és meghallgatott. Négy pillére van a stratégiának, a pénzek hatékonyabb felhasználása négy területen kell, hogy megvalósuljon. Környezeti szempontokat kell, fenntarthatósági szempontokat alkalmazni, a régiók hozzáférhetőségét kell javítani, attraktivitását és biztonságát. A négy pillér mellett talán egy ötödik pillér is felmerül majd a jövőben, ez a szociális és tudományos aspektus. A makrorégiókra vonatkozó stratégiákat stratégiák jelentősen befolyásolhatják a társadalmi integrációt pozitívan egy adott régióban. A stratégia kiinduló pontja, pontja egy már korábban meglévő kezdeményezés volt, az Európai Unió bilaterális és egyéb együttműködésére, együttműködési dokumentumaira alapul, és rövidesen beszélek majd a konkrét célokról és projektekről, de ezek mind a korábbi célokra épülnek. Ennek a stratégiájának ö, alapelve a Coordinated Strategy for Action, ahogy ezt angolul mondják, a balti tengeri stratégia jelenleg ö, főleg a kohéziós alapokból használ föl pénzeket, de a jövőben más alapok is szóba kerülhetnek, ideértve akár az agrár, a halászati költségvetési pénzeket és a kutatási pénzeket is. A stratégia szigorúan előírja a szomszédos országok szoros együttműködését, azon e- EU-n kívüli országokkal is, amelyek azonban funkcionális módon kötődnek a makrorégióhoz, és amelyeknek hatása lehet a programok végrehajtására. A stratégia végrehajtása a tagállami kompetenciába tartozik, és a tevékenységeket a bizottság koordinálja. A bizottságnak azonban egyelőre még nincsen elég pénzügyi és humán erőforrása a makrorégiós stratégiák kezelésére. Itt valamit biztos, hogy tenni kell, a felügyeletre sem. Nagyon fontos, hogy garantálható legyen, hogy a végrehajtást, végrehajtási jelentésekkel dokumentálják a régiók, és amelyek következtetéseit beépít, és hogy ezen, ezeknek a következtetéseit beépítsük a következő időszak stratégiájába. Milyen kihívásokkal kell szembenézni a stratégia kapcsán? Szeretnénk a szociális rendszereket differenciálni Arra törekszünk, hogy az egyes tagállamokban szerzett bevált tapasztalatot más országok is hasznosíthassák a balti régióban, a skandináv országokban, illetve a skandináv tapasztalatot más EU régiók és országok is hasznosíthassák, például a tudomány és kutatás területén. Azon vagyunk továbbá, hogy több legyen a mobilitás a régión belül, mivel jelenleg az a helyzet, hogy egy korosodó társadalomban, és ez különösen jellemző a skandináv országokra, lelassult a mobilitás. A gazdasági fejlődés ugyancsak komoly prioritás, és persze az is, hogy ennek a stratégiának külön sor jusson a költségvetésben. A balti-tengeri stratégiát ugyanis már meglévő EU pénzekre építették, és most is abból működik, de külön sort szeretnénk neki a költségvetésben. Bár ezt egyesek vitatják, tehát erről beszélni kell. Szerintem jobban koordinálhatók lennének a tevékenységek, hogyha, és a projektek, hogyha megkapnánk ezt a külön sort. Erről még nincsen azonban döntés, ahogy mondtam, tehát ez egy nyitott kérdés. Fontos kihívás maga a végrehajtás nyilván. Ezzel sem foglalkoztunk még eleget. Főleg a közlekedési projektek végrehajtására gondolok. A tengeri szállítás, de a közúti és a vasúti szállítás problémáiról is többet kéne beszélnünk. Az energiaügyi együttműködés különösen akut kérdés. A balti-tengeri ö, csatorna ö, fővezeték most már majdnem elkészült. Most már nem arról kéne vitázni, hogy legyen-e vagy ne legyen, hanem arról, hogy milyen következményei vannak a megépítésének, milyen gazdasági, környezeti vonatkozásai vannak, amelyekre oda kell figyelni és a közlekedési projektekkel milyen összefüggésben kell nézni, ideértve a tengeri kikötők alakulását, fejlődését. Igen fontos kérdés az energia ágazaton belül az, hogy a Balti-tenger milyen szerepet kap majd a megújuló energiaforrásokról szóló projektekben. Ide értem ugye a szélenergia erőműveket, és egyéb, például a biomassa alapú alternatív megközelítéseket. Egy ugyancsak kiemelt kérdés az, hogy a makrorégiónak mekkora legyen a hatás köre földrajzi értelemben, tehát mely területek, régiók csatlakozzanak, csatlakozhatnak hozzá közvetetten, mennyire kell szigorúan meghúzni a határait azok a célkitűzések, amelyeket végre akarunk hajtani egy ilyen makrorégióban, nyilvánvalóan hatnak a környező régiókra is, különösen például a környezeti intézkedések. És gyakran az egész tagállamra hatnak, noha csak a tagállam egy adott része vesz rész a makrorégióban. A folyók is ugyanilyen régiókon átnyúló hatást generálnak, sőt az EU-ból ki is mennek, illetve EU-n kívülről érkeznek a régióba. Tehát beszélnünk kell a balti-tengeri stratégia valamennyi aspektusáról, és meg kell próbálnunk az eddig megszerzett tapasztalatot koncentráltan összefoglalni. Az Európai Parlamentben ugye a Duna makrorégió kérdése is most már napirenden van, és lehet, hogy a földközi tenger térsége is hamarosan előáll egy hasonló gondolattal. Tehát a tapasztalatok megfontolása potenciális új projektek szempontjából is nagyon fontos. Nos, eh, Ancelem úr, adom meg a szót először. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Adanicsek úrnak az összefoglalót és ezt a munkadokumentumot, és az ahhoz fűzött szóbeli megjegyzéseit. Úgy gondolom, hogy ezzel a munkadokumentummal megalapozzuk a témában a parlamenti munkát, és minden szempont benne van, amelyre oda kell figyelnünk, és amely a projekt célja megnevezése révén felmerülhet. A balti tengeri stratégia egyes országai, egyes részei valaha a vasfüggöny mögött voltak, amely elválasztotta egymástól Kelet- és Nyugat-Európát, és most az, hogy ezek a népek demokratikus körülmények között közös makrorégió részét képezik, ez külön eredmény. A diktatúra szerencsére a múlté, még hogyha nem is a régmúlté, és most a jövőről beszélhetünk. A Balti-tenger jövője az Európai Unió északi bővülésével felértékelődött, és egy európai beltengeré vált, amely átértékeli annak szerepét, összeköti a partján található országokat. Ugyanakkor ez közös kihívás ezen országok számára, hogy éljenek is ezzel a lehetőséggel gazdasági, környezeti problémák merülnek föl, amelyeket közösen kell kezelni, közlekedésiek eleve összefüggésben vannak az együttműködéssel, és szociális problémákat is közösen kell megoldaniuk ezeknek az országoknak. Ezekről beszélt a jelentés szerzője. A balti-tengeri stratégiához nagy elvárásokat fűznek a végrehajtók, főleg a balti tengerrel közvetlenül határos régiókban nyilván, és nem csak a bizottság és a parlament foglalkozott már ezekkel az elvárásokkal, hanem ők egymással is tárgyalnak, illetve már megvalósítják ezeket a programokat, és rendszeresen konferenciákat tartanak a balti tengerről, mint közös makrorégióról. Odanyi csak úr említette, én csak aláhúznám, hogy a balti-tengeri stratégiával egy új típusú dolog jött létre, a makrorégió. Ez egy új politikai terület, és múlt héten hivatalosan is bejelentették a Duna régió megalakítását, és a kohéziós politika szempontjából nyilvánvalóan most intenzíven kell foglalkoznunk ezekkel az új területekkel, új projektekkel. A balti tengeri stratégiát ezért nem csak középtávú, hanem hosszú távú módon is kell szemlélni, és a általa megoldandó problémákat is, és meg kell lennie folyamatosan a résztvevő tagállamokban az akaratnak arra, hogy ezt a stratégiát magukénak érezzék. A német Bundestag nemrég döntött arról, hogy a német szövetségi kormány is részt vesz a stratégia alakításában és végrehajtásában. Lenisak úr által kifejtettekhez csak néhány rövid megjegyzést fűznék még. Az együttműködés a nem EU szomszéd tagállamokkal nagyon fontos gondolat. A balti tengeri stratégiának csak akkor van értelme, hogyha e, idővel Oroszország is valamilyen módon csatlakozik hozzá Tudjuk, hogy a balti-tengeri problémák nem kizárólag a közvetlenül a partján fekvő országokból, hanem mélyebbről, földrajzi értelemben mélyebbről máshonnan is fakadnak, és ezért a, az orosz félről folytatott parlamenti együttműködésben, amelynek egyébként éppen ma is van egy fontos eseménye, beszélnünk kell róla. Tehát a parlamenti együttműködésnek, a delegációknak is feladata lesz a balti-tengeri stratégia megvitatása a keleti partnerség keretében. A pénzügyi kérdésekről a szerző ugyancsak beszélt már, az operatív programok már megszülettek. Úgy látom, hogy a projektek hosszú távban előremutatóak, ugyanakkor ha a következő tervezési, pénzügyi tervezési időszakról beszélünk, akkor ott is gondolnunk kell majd rájuk. Nem szabad, hogy az egyes tagállamok és régiók ne hallathassák hangjukat a pénzügyi hosszú távú tervezés során. A balti-tengeri stratégia, amennyiben sikeres kíván lenni, akkor nem szabad, hogy megmaradjon a nyilatkozatok szintjén, hanem materializálódnia kell. Örülök annak, hogy a Nord Stream csővezeték kérdését most végre realisztikusan tekintjük, mert számos vitában sok érzelem feljött, és a Pavlovi reflex értelmében sokakban, hát ma is ugye rossz spontán reakciókat vált ki. A balti tengeri stratégia sokkal több és sokkal nagyobb annál, hogy le lehetne redukálni a, a Nord Stream csővezeték kérdésére. És a kettőt nem szabad összekevernünk. Ez nem bilaterális dolog, hanem az egész térséget érintő és mindenkit joggal foglalkoztató stratégia, aki a környéken él. Fontos még talán azt is megemlíteni, amire a szerző is utalt utolsó kérdés feltévésében, hogy a makrorégiók és a funkcionális régiók céljait hogyan lehet összeegyeztetni, hogyan lehet régiókat úgy földrajzilag összefogni, hogy ez az új összefogás ne veszélyeztesse vagy változtassa meg érdemben a kohéziós politika jelenlegi szabályrendszerét. Ezzel a kérdéssel valóban foglalkozni kell, és erőle örülök annak, hogy a szerzővel a jövőben majd szorosan együttműködhetek ebben a témában, és a többi kollégával is persze. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen. Cedar úr nagyon eh, bőségesen válaszolt, és megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, egy kicsit szkeptikus vagyok. A Duna régióval kapcsolatos stratégia megvitatásának összefüggés rendszerében szeretném Olajnécsák úrnak felad, feltenni ezt a kérdést, hogy talán élesebben is jó lenne, hogyha konkrétabban válaszolna. Nincs különösebben szükség arra, hogy a, az átfogó megoldások fontosságát hangsúlyozzuk, ez nyilvánvaló. Másrészt a balti, a mediterrán vagy az egyéb régiók, amelyekről korábban is beszéltük, nem kell elfelejtenünk, hogy EU stratégiák vannak, mindegyik több országot érint, mindegyen támogatjuk ezeket a projekteket, ez vonatkozik ugye a Duna régióra is, de a kérdés az, hogy mi az Európai Unió célja a 2020-as összefüggés rendszerben. Ugye a balti tenger régiónak ugye jó lenne, ha szép lenne, meg jól működne, de ez nem cégkötözés, hiszen ez magától értetődik. A kérdés az, hogy hogy? Ha ezt a hogy kérdés nem válaszoljuk meg, akkor egyszerűen csak multilaterális kapcsolatokról beszélhetünk, mint egy 12 regionális ország között. Ez azonban csak szimbolikus támogatást kap majd. Ugyanez vonatkozik a Dunai stratégiára. A Duna is nagyon szép, de hogyha ilyen általánosságok szintjén maradunk, akkor mindez egy multilaterális kapcsolatrendszer marad csak, és az Európai Unió részvétele pedig meglehetősen korlátozott lesz. Tehát mit tudunk eh, mi Európai Uniós szinten hozzátenni a multilaterális eh, kapcsolatokhoz? Tehát módszerekről kell beszélnünk. Ennek eh, asszonyunknak, a volt biztosnak köszönhetően, ugye azt is látjuk, hogy ha a makroregiók felé mozdulunk el, akkor a kifizetések filozófiáját is meg kell változtatnunk. A tagállamok szintjén a tagállamok is hozzájárulhatnak a e, makroregiók e, támogatásához, de ha ezt nem teszik meg, akkor az egész dolog nem fog működni. Vagy e, újabb költségvetési sorokat kell létrehozni, de vajon a tagállami csomagok terhére-e mert ha igen, akkor a tagállamok ezt ellenezni fogják. Megkérdeztük a leendő biztos asszonyt, hogy támogatta-e, támogatja-e azt, hogy újabb költségvetési sorokat vezessünk be, és azt mondta, hogy nem. Ehm, tehát vagy a megközelítésen változtatunk, és a tagállami csomagokból az eszközöket a makroregiókhoz helyezzük át, vagy pedig további megoldásokra van szükségünk, máskülönben a balti stratégia egy olyan jó projekt lesz, amely a hármas célkétűzés alá tartozhat, nem egy-két, hanem négy-öt százalékkal. Ami azt jelenti más szóval, hogy Olejnyisek úr fölvetette néhány érzékeny vonatkozást, hiszen nem csak kohézis politikai a stratégiai kérdésekkel foglalkozunk, hanem a kohéziós címke alatt próbálunk tevékenykedni. Azért azt javasolnám, hogy próbáljuk meg megválaszolni ezt a kérdést, hogy meg akarjuk-e változtatni a kohéziós politikát a balti kapcsolatban, vagy nem. De hogyha nem, akkor a balti vagy a dunai eh, politikánk csak, szimpatik, csak szimbolikus lesz, és gyakorlatilag csak a régió tagállamainak együttműködése formájában fog megvalósulni. Sok képviselő van, aki további finanszírozásra számít ennek kapcsán, de hogyha ezt megpróbáljuk eh, politikailag is vonzó projektek formájában megvalósítani, de anélkül, hogy a módszertannak nincs semmiféle eh, gyakorlati irányultsága, nos, ha nem tisztázok a pontos célokat, akkor nem lesz eh, olyan eh, kísérleti program, amely konkrét eredményeket hoz, és amely vonzóvá tetni az egész dolgot. Akár csak a Lisszaboni stratégia esetében egy EU stratégiára van szükség a balti térség kapcsán, és egyetértek az úr, úrra abban, hogy eh, a balti eh, régió bizonyos kérdései kapcsán az EU bizony a vesztes oldalon áll, ilyen például a csővezeték kérdése. Meg le kéne vonni a, a következtetéseket a többi régió szempontjából is. Köszönöm, elnök asszony! mondja a következő felszabadó, Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ambiciózus célt fogalmazott meg, amelyeket egyet is értenék. Köszönöm az együttműködést a titkárságnak, és remélem, hogy ez meg fog maradni. Nos, a balti tengeri stratégia kapcsán elvben úgy gondolom nagyon fontos, hogy ez a stratégia ne csak a balti eh, tenger régiót, hanem egy bővebb régiót eh, fedjen le. Jó lenne, ha nem csak a eh, tengerparti régiókkal foglalkoznánk, hanem az egész balti tengeri állam, tehát a, a teljes államokat, amelyek a balti tenger mentén helyezkednek el, azaz azok szárazföldi részeit is. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, különösen a, a dokumentum négyes pontjával kapcsolatban, amely a jövő kívásairól beszél. Ennek az első részében nagyon világos különbséget tesznek az úgynevezett új és a régi tagállamok között. Én úgy gondolom, hogy végre kell, meg kellene már szabadulnunk ettől a megkülönböztetéstől Úgy gondolom, hogy inkább arról kellene beszélnünk, hogy az egyes régióknak milyen eh, potenciálja van, és ezt hogy lehet a lehető legerőnyesebben kihasználni, különösen az innováció és a know-how terén. Szeretném konkrétan is felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy eh, ez a cégkérdés nem csak a, a bruttó nemzeti jövedelemre alapul. Szó van ugye a fejlődési különbségekről is, de az egyes tagállamokon belüli különbségekre kellene figyelnünk, leginkább nem a két tagállam közötti fejlődési különbségre. Ami a jövő kihívásait illeti, úgy gondolom, hogy meg kellene próbálnunk eh, a tiszta technológiák eh, előnyeit kihasználni, különösen eh, a tekintetben, hogy a tagállamok eh, hogyan tudnak ezt hozzájárulni, nem csak a környezet, hanem a gazdaság szempontjából is. Ami a stratégiát illeti, a régió versenyképessége föltétlenül az érdeklődés homlokterébe kell, hogy kerüljön hiszen eh, a népesség eh, öregedik, eh, a szárazföldi szállítás kérdései rendkívül fontosak, tehát vannak olyan problémák, amelyek több hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Ami az energiát illeti, úgy gondolom, hogy talán részletesebb megfogalmazásra lenne szükség. Beszélünk például a megújuló energia alaposabb kihasználásáról. Úgy gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van a kutatás fejlesztésre a Balti-tengeri térségben. A dokumentum a szélenergiáról is beszél. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő ezen kívül a biomassa kihasználására is utat. Nagyon sok erdély van ebben a régióban, úgy gondolom, hogy ezből ezt ki lehetne használni az energia termelés számára. És ez a regionális fejlesztés is segíteni. Nos, a harmadik országok fontossága, ez nagyon fontos ügy, és ezzel nagyon jól megbirkózott a dokumentumban, konkrétan amikor arról ír, hogy a hozzáférhetőség és az iparfejlesztés és a jobb együttműködés a harmadik országokkal hogyan segíti a fejlődést. Ami a pénzügyeket illeti, a finanszírozást, már Roding van a bizottság képviselője. Mi a bizottság célja a, azzal a bizonyos 20 millióval kapcsolatban a régiónak a makroregionális finanszírozása hogy fog alakulni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Alfonzi úr. Köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést. És köszönet azoknak is, akik ezzel az ügyjel foglalkoztak idáig, és megpróbáltak prioritásokat megfogalmazni ez lefektette az alapokat a gazdasági és regionális fejlesztési politikák eh, regionalizása számára eh, Európai Uniós szinten, és ez abszolút mértékben szükséges. Ami a növekedés eh, motorjait illeti, a közös erőfeszítéseket illeti, nos, úgy gondolom, hogy példákat érdemes említeni. Nemrégiben egy eh, tengeri forgalmazással foglalkozó cég hónapokon keresztül nem találta az egyik hajóját, és igazániból senki se aggódott ez miatt túlságosan. De hát eh, egy olyan hajó, ami Korzikától Szartiniáig megy, az, az Marszegyen keresztül kénytelen menni, és nem vissza kell jönnie. Elég nagy anomáliák vannak ezen a területen. Tehát úgy gondolom, hogy eh, a makrorégiókkal eh, az a szem, abból a szempontból is foglalkoznunk kell, hogy ezek az anomáliák megszüntethetőek legyenek. Egy kicsit eh, csalódott vagyok a spanyol elnökségben. Ezen a területen a svéd elnökség sokkal aktívabb volt, és Magyarország nyilván aktívabb lesz a, Dán, a Dunai régiónál de a spanyol elnökség elég passzívnak tűnik a mediterrán regióval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy eh, hogy eh, örömmel látjuk azt a munkát, amit a Balti-tengeren végeznek, és felszólítjuk, felkérjük a bizottságot arra, hogy ezt a fajta munkát, az elszámolások, tisztázását, stb. stb. Eh, folytassák hogy a rendelkezésre álló költségvetési tételeket lehetőleg legjobban használják fel. Ami a következő kohéziós politikát illeti, úgy gondolom, hogy a bizottságnak támogatnia kell ezt az elképzelést, hogy legyenek ilyen makroregionális megközelítések. hogy hozzá tudjunk férni ezekhez a forrásokhoz, és mindez megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Egy percet szeretnék használni az időkből. Ahogy François Alonzi elmondta az előbb, a Mediterrán eh, Unióval kapcsolatban. Ezek nagyon eltérő dolgok, bizonyára emlékeznek. A Mediterrán Unió egy politikailag fentről építette eh, szervezet, amely egészen más alapokon jött létre. Ez a két stratégia pedig a tengeri, illetve jelen pillanatban előkészítés alatt áll a Dunai stratégia, azonban lentről fölfele építkező folyamatok voltak, amelyek teljesen az európai kohéziós politika keretén belül valósulnak meg, azzal együtt, hogy rendkívül szoros az együttműködés az összes többi Európai Uniós politikával is. Tehát nagyon más a megközelítés, amire alapulnak, és természetesen ez is politikai folyamat, mint minden más de nem ez az alapvető cél, nem a politikai célok a legfontosabbak. Ami a mediterrán uniót illeti, ott egy kicsit más elvárásokkal kell élnünk. Persze ezt is át lehet gondolni, lehet, hogy ott is bele szólhatunk az ügyekbe, mint regi szakbizottság, hiszen van tapasztalatunk makroregionális ügyekben, tehát vannak lehetőségek, de ez egy más, ez két különböző eljárás, két különböző ügy azért alapvetően. és Tamásnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Olejnyicsák úrnak az értékes munkájához. Megítélésem szerint a asztalunkon, asztalunkon fekvő munkadokumentumnak talán a legnagyobb értéke az, hogy eh, kiválóan fogalmazza meg azokat a kérdéseket, amely kérdésekre talán az én szívem szerint a legpontosabban Olbricht úr utalt a eh, felszólalásában, úgyhogy ha megengedik, én ahhoz a gondolatsorhoz szeretnék kapcsolódni, amit ő fogalmazott meg. Talán egy picivel határozottabban vagy élesebben eh, szeretnék fogalmazni. Ugye régóta jól ismerjük azt a bölcs mondást, hogy rossz kérdésekre csak rossz válaszokat lehet adni. Ez magától értetődő. Azonban el lehet követni egy másik hibát is, hogy amikor valaki jó kérdéseket fogalmaz meg, és jelen esetben Olejnicsák úr jó kérdéseket fogalmazott meg, akkor a jó kérdéseket megválaszolatlanul hagyjuk. Ha a jó kérdésekre nem adunk választ, akkor ugyanolyan hibát követünk el, mint hogyha rossz kérdésekre próbálunk választ adni, mert a rossz kérdésekre csak rossz választ lehet adni. Szerintem itt kiváló kérdéseket fogalmazott meg a munkadokumentumban a kollégánk. Megítélésem szerint nem a kérdéseket kéne megismételnünk, hanem válaszokat kéne adnunk. Válaszokat kéne adni nekünk is, Válaszokat várunk a bizottságtól, és nyilvánvalóan válaszokat várunk a tanácstól is. Én mélyen egyetértek Olbricht úrral, a kohéziós politika jövőjét illetően az egyik kulcsfontosságú kérdés, hogy mi lesz a makrorégiókkal. Ha nem döntjük el ezt a kérdést, akkor is valamilyen formában lesznek makrorégiók. A kérdés az nem úgy néz ki, hogy támogatjuk -e ezt az elgondolást, és akkor lesznek, vagy nem támogatjuk, és akkor nem lesznek, hanem ha támogatjuk, akkor valamilyen módon befolyásolni tudjuk a folyamatot, egész pontosan, ha választ adunk a kérdésekre, és az támogató, akkor befolyásolni tudjuk a folyamatokat, ha nem adunk választ, akkor pedig szabadon alakulnak, és egyetértek Orbit úrral, szimbolikus jelentőségű, ahogy a magyarban fogalmazzák, tollként a kalapunkra tűzhetjük. Azt, ami létrejön, politikai érvként használhatjuk, de a gyakorlatban kevésbé tudjuk majd e, alkalmazni. Én tehát úgy gondolom, hogy talán érdemes megfogalmazni, hogy mik is a jó kérdések, és meg kéne próbálnunk ezekre a jó kérdésekre, ráadásul jó válaszokat adnunk. Egy, ha és amennyiben az Európai Unió és meghatározó intézményei támogatják a makrorégiók elgondolását, az alapvetően át fogja alakítani a kohéziós politikát. Ebben a vonatkozásban az igen vagy a nem kérdésében kéne döntenünk. Én magam részéről az igen álláspontján vagyok. Nyilvánvalóan lehetnek olyanok, akik a nem vagy a igen de álláspontján vannak. Csak érdemes lenne ezeket megfogalmazni, mert csak világos állítások mentén lehet vitatkoznunk. Ha és amennyiben igen a válasz, akkor ugyebár felmerülnek a további kérdések, és ezek szerintem mind-mind szerepelnek a munkadokumentumban. Hogyan néz ki az Európai Uniós intézmények által támogatott makrorégiók finanszírozása. Ez kizárólag a kohéziós politikában a tagállamoknak juttatott forrásokból történik, kiegészítő uniós intézmények, Európai Befektetési Bank, eh, más alapok támogatásával, vagy pedig meghallgatásokon mindegy, mit mondtak a biztosok, öt évvel előttünk, megjelenik az Európai Unió költségvetésében, és költségvetési címként megjelennek ezek a makrorégiók. Másodikként a, a kérdések, ha igen a válaszunk, világos egyértelműen igen a válaszunk a makrorégiókra. Milyen az együttműködési, koordinációs, irányítási szervezete ezeknek a makrorégióknak? Mert balti tengeri régió van, Duna régió alakul, más régiók is fölmerülhetnek. Most ha három régiónak hétféle lesz a szerkezete, az senkinek nem fog tetszeni. És utána majd nagyon sok pénzt fogunk költeni tanulmányokra, hogy hogyan lehet a hétféle szervezetet koordinálni, vagy ö, ö, ö, hát, hogy mondjam, e, egymással összeilleszteni. Jó lenne, hogyha a megfelelő sorrendet választanánk, ugye a, a fogatoknál a megfelelő sorrend, elől a ló, mögötte a szekér. Az Unióban néha azt tapasztaljuk, hogy elől van a szekér, mögötte a ló. És állandóan problémánk van a közlekedéssel. Hát persze. Ló, szekér, én ezt a régóta ismert megoldást javaslom, hogyha jó fogatot akarunk összeállítani. Harmadik kérdés, ugyancsak szerepel a munkadokumentumban, területi hatály. Így merül föl a kérdés. Valóban, hogy lehet meghatározni ezeknek a régióknak a, a területét? Most a Balti-tenger régió esetében például a nagy területű országoknak a tengerparti részei, vagy pedig az egész e, ország, illetve ugyanaz a funkcionális régió több makrorégiónak is lehet-e a tagja. Világos kérdés, csak válasz kéne rá. És én azt gondolom, hogy talán nem ennyire egyértelműen, de egy negyedik kérdés is szerepel a munkadokumentumban. Mi a makrorégiók működésének az értékelési rendje? Mert megint ne azt csináljuk, hogy aztán több esztendőn keresztül működnek ezek a régiók, és utóbb jövünk rá, vagy működik egy új intézménye a kohéziós politikának, és utána jövünk rá, hogy hú, ezt jó lenne értékelnünk, hogy jól működik, vagy nem működik jól. Ha támogatjuk, létrejön, már rögtön fogalmazzuk meg az értékelési szempontjait is, hogy adott esetben összehasonlítható legyen, a nehezen összehasonlítható a Balti-tengeri régió és a Duna régió működésének a hatékonysága. Tehát jó kérdések, én azt ajánlom mindannyiunknak, hogy a jó kérdésekre próbáljunk választ adni, sőt, a legjobb javaslatom az lenne, hogy a jó kérdésekre jó választ adjunk. Thank you. Lambert van Köszönöm. Eh, Van Nistelrooy úrnak adom meg a szót. Voorzitter, dank u wel. Ook ik eh, dank voor, eh, voor de notitie. Ik wil het niet... Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a bejelentésekért. Nem akarom itt nehéz, nehezíteni a helyzetet. Egyszerűen csak el szeretném mondani a véleményemet. Elolvastam ezt az anyagot, és igazán mondhatom, hogy a regionális politika egy végtelen történet. Attól függ, hogy milyen témával foglalkozunk, a kohéziótól függ, az ideiglenes szövetségekről, amelyek kialakulnak. Úgyhogy végtelen történet. Ezért foglalkozunk vele ilyen régóta. A makrorégiókkal már a 90-es években is foglalkozott tanács. Úgyhogy jó tudni azt, hogy mi ennek a háttere. Két megjegyzésem lenne. Nem akarom itt bonyolítani a helyzetet, csak egyszerűen azt szeretném, hogyha elgondolkodnánk a területi kohézió koncepciójáról. Most már makrorégiókról beszélünk, de ez teljesen más dimenziót ad az európai fejlődésnek. És persze vannak konkrét célok, amelyeket meg lehet közelíteni ezen a módon, is, ha így teszünk, akkor ez pozitívan fogja befolyásolni a vitát. A második javaslatom. Vizsgáljuk meg alaposan a múlt héten javasolt szöveget. Azt hiszem, a frakciók a Duna vonatkozásában kulcsfontosságú bekezdéseket vettek ki, és hát nyilván ki kell gyomlálni bizonyos dolgokat, hogy az ember tudja mindenképpen, hogy mi is az elsődleges célja. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy progresszíven közelítsük meg ezt a kérdést általánosságban szólva. Elnök, köszönöm szépen. Kun úr a közlekedési szakbizottság képviseletében van körünkben, mert a közlekedési szakbizottság is érintett ebben a témában. Kérem, szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy már elhangzott, Ma azért beszélhetünk egyáltalán erről a témáról, mert a svéd elnökség valaha, nem régiben, az illetékes biztossal, aki most mellesleg a mi elnökünk, kezdeményezéssel élt, és megfogalmazta, hogy ez modellértékű lehet. Nisek úr most munkadokumentumot fog fogalmazott meg számunkra, köszönöm neki ezt. A TRAN szakbizottság, amelyben én vagyok a jelentés felelőse, pedig ehhez néhány megjegyzést fűztünk. Fontos, hogy ezt a négy pillért strukturáltan tekintsük, és a környezet elsődleges prioritás legyen a négy pillér közül az ökológiai egyensúly fenntartása. Hiszen ez ö, az egész ötlet alapja a halászat, a turizmus, a folyók szennyezése, mind-mind közösen megoldandó és kifejezetten környezeti problémák. És tudjuk, hogy a környező országok gazdaságából fakadóan jelentős az urbanizációs probléma, és megfelelő beruházásokkal meg lehet előzni a vizek súlyos elszennyezését. A jólét is fontos szempont valóban, de a jóléthez az is hozzátartozik, hogy a Balti-tenger térségében az emberek élet minősége, és ez nem csak gazdasági, bár gazdasági kérdés főleg, és közös nevezőre kell jutnunk a tekintetben, hogy melyek azok a gazdasági ágazatok, amelyek a legfontosabbak ebből a szempontból. Nyilvánvaló, hogy a tengerrel kapcsolatos minden ágazat ilyen, de a gépgyártás, a nagy gépek gyártása, én mérnök vagyok, és kifejezetten ide való, mert itt vannak olyan konstrukciós lehetőségek és helyek, és szállítási lehetőségek, amelyek a nagy gyártást előnybe hozzák. Aztán ide kapcsolódik a hozzáférhetőség is nyilvánvaló a közlekedési utak kialakítása, fejlesztése, a gazdaság érrendszerének karbantartásával egyenlő célkitűzés, és a transeurópai hálózatok részeként is az itteni vasút, közút és tengeri szállítás, fejlesztés alapvető prioritás. És a turizmus szempontjából is nagyon fontos a megközelíthetőség. Ugye a congestion szót már mindenki tudja, még aki nem tud egyébként angolul, mert eh, ha a turistának órákon át kell várakoznia a határokon, a hajókra, a utakon, a gyerekek hátul ordítanak, hideg van, stb. meleg van, akkor elveszett az egész dolog öröme. A biztonság a biztonság központi jelentőségű kérdés szerintem, különösen, hogyha megvizsgáljuk, hogy mennyi hajómozgás van ezen a tengeren. A Balti tenger a legsűrűbben járt tengere a világnak, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy súlyos baleset történjen. Már voltak a balti tengeren balesetek, tudjuk, hogy az Orosz Föderáció is számos hajót működtet a térségben, illetve hát nyilván és a fővezetéket is most. Ezeknek biztonsági kihívásai vannak, és a két dolog egymásra is hat. Én ott lakom egyébként, a Balti-tenger partján, az 500 méterre a víztől születtem, tehát tudom, hogy miről beszélek. A radar ö, támogatta ö, navigációs rendszerekre van szükség, és egy, egy szuper gau, ahogy németül mondjuk, egy óriási baleset, mondjuk, ahol egy tankhajó összetközik egy másikkal, vagy sérül a, a csővezeték, az katasztrofális kimenetű és hatású lenne nem csak a régióra. Ezek a konkrét meglátásaim, amelyeket persze nyilván a közlekedési bizottság nevében mondok most itt el, és ne felejtsük el, hogy a transeurópai hálózatok szempontjából a Balti-tenger kiemelt jelentőségű, illetve hát a kikötők általában, de a Balti-tengeren van a legtöbb EU kikötő. Mert a Balti-tengernek kifele is óriási hatása van. Lehet közúti hidakat építeni, de még sokkal könnyebben lehet óriási mennyiségű árut a tengeren szállítani, és ez az egész európai közlekedési hálózatoknak egyik legfontosabb hídfője. Javaslatom tehát az, hogy az előbb elhangzott megfontolások alapján gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet a regi bizottság és a strukturális alapok határain túlmutató közös finanszírozási modellt kialakítani. Mert ha megint arról lesz szó, hogy egy-két milliócskát ide-oda benyomunk, Albrecht úr, Mr. úr is elmondták, az nem jó. Tehát átfogó, felülről nézett fejlesztésre van szükség, és nagyon sok forrás felmerül itt, de ahhoz, hogy valóban előre jussunk, és tényleg modell régió szerepet tölthessen be a balti tenger régió, vagy aztán majd a Duna, vagy a Adria régió, akkor ahhoz az kell, hogy nagyon konkrét és nagyon átfogó, regionálisra lebontott, de nagy tervek szülessenek, és őt még tovább mennék. Az európai jogban ismerjük, illetve nem ismerjük azt a fajta fogalmat, amit a németek ugye térrendezésnek hívnak, már pedig nagyon szükség lenne rá. Mert nem mindegy, hogy amikor egy gázvezetéket lefektetünk, és egy olajvezetéket, és egy kikötőt fejlesztünk, és az elektromos hálózatokat kiépítjük, akkor nem mindegy, hogy milyen irányokat vonalunk ki, konkrét irányokat ezen vezetékeknek, a, úgy, hogy a vezetékek ne ütközzenek más vezetékekkel, a közutakkal, a tengeri kijelölt utakkal, más ö, csővezetékekkel, a turisztikai szempontokkal, a halászati szempontokkal, és nyilvánvalóan ökológiai szempontokkal, hogy hol csináljuk mindezt, milyen ökológiai hatásokkal járhat el. Ezek egyelőre nemzeti joghoz tartozó szabályok, a Raumplanung kérdései, de ezt európai szintre kellene szerintem emelni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Mielőtt megkérnénk a bizottságot, hogy reagáljon, megadom a szót Invers Kodmanis úrnak. Thank you very much for giving me a possibility to speak. úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Én is nagyon világosan felvetném a kérdést. 2008 nyarán egy balti tengeri eh, állami eh, tanácsot eh, szerveztünk, Barroso és Pierre Banks urak is jelen voltak, hiszen az északi tengeri eh, vezetékről is szó volt, illetve a litván-svéd kábelvezetékről is szó volt, biztonsági kérdésekről, stb. stb. És emlékszem, amikor a Mediterrán Unió kérdését felvetettük, akkor említésre került, hogy ez két teljesen különböző dolog, de vannak hasonlóságok a balti tengeri terület és a mediterrán eh, terület abban hasonlít, hogy tagállamok, pontosabban eh, eh, egymásra határos államok együttműködésére van szó. Egyrészt ugye a mediterrán földközi tenger déli részén, déli partján elterülő államok nem Európai Uniós tagállamok, ugyanígy a balti tengeren is vannak olyan parti e, államok, amelyek nem az e, Európai e, Unió tagjai. A szomszédsági politikáról nagyon sok mindent lehet mondani, de nem igazán történt semmi. Nagyon sokat beszéltünk erről, de nem világos, hogy mit hajthatunk végre. Legyünk őszinték, ha ezek a makrorégiók megvalósulnak, akkor pénzügyi szempontból bizony felüti fejét majd a féltékenység. Az ilyen régiók nagyon gyorsan növekedésnek indulhatnak, a Balti-tengeri régió, a Dunai régió. Nagyon fontos a kohéziós politika és a finanszírozás. Nagyon őszintének kell lennünk a strukturális alapokban van egy sor, aminek az a neve, hogy Multi-Country Budgetary Lines, tehát a több országot lefedő költségvetési sor. Olyan több országos projektekről van szó, amelyeket a különböző igazgatási rendszerek miatt nem túlságosan hatékonyan bonyolítanak, de úgy gondolom, hogy nem lenne túlságosan nagy plusz pénz eh, ezt a sort kihasználni. Ebben a sorban megvalósítható lenne ezeknek a makrorégióknak a támogatása. Ez nem a plusz pénz, hanem meglévő pénz. Másrészt, hogyha olyan országokról is beszélünk, amelyek az Európai Unión kívülről vesznek részt ebben a programokban, ebben van tapasztalatunk, ugye a, az Európai Unió külső határait tehát vannak olyan projektek, amelyek az Európai Uniónak a külső határainak a alaposabb, pontosabb jelzésére vonatkoznak. Ezeket a lehetőségeket azonban nagyon nagy óvatossággal kell elemezni, mert lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek nem határosak az Európai Unióval, és ők, nekik meg nem nagyon tetszene, hogyha a határos országok pénzhez jutnának. Ugye a balti tengeren egészen mások a problémák, rendkívül eh, szennyezett a tenger, eh, nagyon sok eh, háborús roncs van a tengerben, még a NATO sem tudja, hogy mennybe kerülne kiszedni ezeket a roncsokat. Aztán tengeri forgalmazás, közd, áruszállítás kérdései problémásak. Az Európai közösség is, és a bizottságot is fölkérjük erre, a bizottság is részt fog venni. Európai Uniós szinten sokkal könnyebb lenne az érintett nagy nem EU-s országokkal tárgyalni Európai Uniós szinten, hiszen nekik nem annyira jó a kapcsolata a, a, a közvetlenül szomszédos országokkal bilaterálisan a túlzásba véd decentralizáció az nagyon veszélyes ezen a területen. Figyelembe kell vennünk a közös politika e, fő céljait, de hogyha több országot érintő projektekről van szó, akkor ezek benne lehetnek a meglévő pénzügyi keretekben, hiszen plusz pénzünk erre nincs a jövőben, nem is lesz. Másrészt azonban e, itt a 20 milliós e, példa, ez ez egy kísérleti projekt, ez nem egy költségvetési sor, ez egy 2010-es projekt, megszavaztuk, de hogy hogy, hoz, hogy használjuk fel ezt a pénzt, az jó fogja jelezni. Ez jó benchmark lesz majd. Ha csak arról van szó, hogy az országok szétszedik ezt a pénzt, és felhasználják valahogy, hát senki nem fog ennek különösebben örülni. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy saját szemeimmel látom, hogy mennyire veszélyes ez a dolog. Voltak olyan javaslatok például, hogy decentralizálni kéne a kapcsolatokat a dél-mediterrán parti országokkal, és nem egy központi Európai Uniós testület tartaná ezeket a kapcsolatokat fenn, hanem decentralizáltan mennének. Ez nagyon veszélyes hogy, de én úgy látom, hogy amíg nincs új modellünk, akkor számomra egyértelmű, hogy csak több országot érintő úgynevezett multi-country projektekről lehet szó. Ez nem plusz pénz, hanem megmaradunk a, a meglévő 2013-ig tartó pénzügyi keretrendszerén belül és komoly filozófiát és módszertan kell létrehoznunk, mert ha ezt nem hozok létre, akkor könnyen elindul egy lavina, egymás után jelennek meg majd az új makrorégiók, amelyek plusz pénzt fognak kérni. Ez a legfontosabb ügy, amelyel kapcsolatban észnél kell lennünk, és konzervatívan kell kezelnünk, máskülönben problémáink lesznek. Elnök, köszönöm David Sweet az Európai Bizottság részéről, a Regi Szakbizottság főosztálytól. Nem tudom, hogy szeretne valamit mondani különösen a finanszírozási kérdésekről. Köszönöm, elnök úr, mindig, elnök asszony, mindig nagy öröm ide a parlamentbe látogatni, és főleg ebbe a szakbizottságba a, a mikrorégió stratégiákról beszélni, nem csak azért, mert mindig szeretünk a munkánkról beszélni, hanem azért, mert a stratégia bölcsőjéhez látogathatunk, és az emberek el tudják magyarázni nekünk az elveket, stb. stb. Úgy gondolom, hogy a parlamenti támogatás nem csak általánosságban, hanem a konkrét, pozitív javaslatok, az érdekes kérdések, javaslatok a megoldásokra alapvetően fontosak számunkra, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Ha lehet, meg szeretnék nyugtatni mindenkit, aki a tavalyi nagy beszámoló és a csúcs után kérdéseket fogalmaztak meg. Stokholmban a múlt héten egy ülésen nemzeti képviselők vettek részt a nyolc országból, illetve a prioritási területek koordinátorai a 15 fontos terület képviseletében, amelyek az akció tervben a stratégiához kapcsolódóan megtalálhatók. A prioritásokkal foglalkoztunk, hogy milyen programokat kell beindítani, és ahol meg akadtak a problémák, és nem találtak partnereket, vagy nem volt elég pénzügyi alap, akkor megpróbáltunk megoldást találni. Szerintem ez rendkívül praktikus módja volt a tettek felé haladásnak és a projektek beindításának. Tapasztalataim alapján ritkán fordult elő az, hogy a föntről lefele induló top-down megközelítés, illetve azok a partnerek, akik érintettek a bizonyos területeken, összeültek volna és megoldották volna a problémákat. Nem feltétlenül csak a pénzügyi kérdésekről, hanem másokról is. Ugyanis része a balti tengeri régió, a balti stratégia kérdésének megválaszolásához. Rájöttünk arra, hogy a megoldás a rendelkezésre álló forrásokban van, ott a régióban. Tehát azért mondtam azt, hogy nem csak a pénzekről volt szó, hanem az intézményekről, a jogszabályokról, amelyek már léteznek. Nem újakat akartunk létrehozni. A források rendelkezésre álltak ott a régióban, csak egyszerűen össze kell őket hozni. Úgyhogy mi a helyzet a jövőt illetően, a jövőbeli régiók vonatkozásában? Azt szeretném elmondani, hogy a bizottság még mindig nagyon óvatos. Nem akarunk gyorsan terjeszkedni, és az egész európai térképet régióká változtatni, ha csak meg nem vagyunk győződve arról, hogy ez a megoldás. El lehet, hogy, meg lehet, hogy néhányan már is így gondolkodunk, de a már létező régiókból pozitív eredményeket kell látnunk. Nagyon sokan emlegették a jelentést, és utaltak arra, hogy mennyi nehézséggel kell szembenézni. Úgyhogy Például, hogyha a mediterrán térséghez hasonlóan akarunk eljárni, akkor óriási nehézségekbe ütközünk. Úgyhogy nem akarunk túl gyorsan lépni, nem akarunk megtanulni futni, mielőtt még járni tudnánk, sem megfordítani a ló és a szekér sorrendjét. Mindenképpen meg akarjuk találni a megoldásokat, és átültetni más területekre. Most nem akarok a költségvetési stratégiai részletekbe menni, hogy ezzel untassam önöket. Nyilván ez is fontos a következő pénzügyi terv előkészítése során. De tökéletesen együttérzek azokkal, akik azt mondták, hogy itt nem csak pénzekről kell, hogy szó legyen, amelyet a tagállamok bizonyos szabályok szerint megkapnak. A stratégiának a zöme arról kell, hogy szóljon, hogy mindent meg lehessen tenni, amit csak meg lehet, ott helyi megoldások, források segítségével, és szeretném, ha ez így is lenne. Végezetül, ami a legvitásabb talán a 20 millió euró kérdésében, amit megszavazott a 2010-es költségvetésre a parlament. A bizottság még mindig azt vizsgálja, hogy ezt a pénzt hogy lehetne a legjobban felhasználni, és ez nem könnyű. Miért? miért nem adjuk csak a pénzt, ahogy lehet? Mert ha az embernek van pénze, ha csak 20 millió is, igenis el kell gondolkodni azon, hogy fair módon, nyílt módon és, és becsetesen lehessen elkölteni. Valahogy garantálni kell még a kísérleti programok vonatkozásában is azt, hogy az európai adófizetők számára megfelelő értéket képviseljen mindez és a költségvetési szabályoknak megfelelően, ezzel aztán végképp nem akarom önöket ultatni, mert nyilván ismerik, aktívan keressük azokat a megoldásokat, amelyek a jelenlegi nemzeteken átnyúló programokat lehet segíteni a balti térségben. Az északi dimenziót meg lehet erősíteni, itt a privilegizált partneri kapcsolatok keretén belül, a nem tagállamokkal, például elsősorban Oroszországgal. Tíz nap múlva megyünk Oroszországba, hogy magas szinten találjuk meg a megoldásokat a korlátok leküzdésére, hogyan lehetne együttműködni alacsonyabb szinteken is. Mert onnan kell indulni. Ez elég sok időt vesz igénybe, de tudjuk, hogy tovább kell lépnünk, tudjuk, hogy nem lesz a stratégia sikeres, ha csak nem lépünk. Aztán vannak más területek is, hogy megfelelő pénzintézeteket találjunk, a pénzek kezelésére, tárolására, amelyek aztán olyan projekteket finanszírozhatnának, amelyek másképpen nem finanszírozhatók. Tehát mindezeket a lehetőségeket meg kell vizsgálnunk. Nyilván a költségvetési időpontok, határidők szorítanak minket, és még nem tudom megmondani, hogy mi lesz a végeredmény, de minden esetre igen, alaposan megvizsgáljuk ezt, és már közel járunk a megoldáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a váratlan 20 millió eurós ajándékot föl lehet használni, hanem szeretnénk, hogyha a jövőben is rendelkezésre állnának a megfelelő összegek, hogyha a költségvetési szervek úgy érzik, hogy eljött az idő. A főigazgatóságnál úgy érezzük, és nagy öröm számunkra, hogyha akár itt a szakbizottságon belül, vagy ö, kettesben bárkivel meg tudjuk ezt vitatni. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, David. A márciusi ülésen fogjuk a jelentés tervezetet megvitatni. csak úr, hogyha most szeretne valamit mondani, várjuk. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a kollégáknak a sok konstruktív megjegyzést, javaslatot. A magam nevében annyit mondhatok, hogy azon leszek, hogy a makrorégiókra vonatkozó politika kapcsán szorosan együttműködjünk azon célkitűzéseken belül, amelyeket közösen döntünk el, és hogyha ezeket eldöntöttük, akkor közös fellépések következhetnek, és akkor jöhet a finanszírozás kérdésének megvizsgálása. Hogy a pénzek honnan jöjjenek, nemzeti költségvetésből koordinált együttműködés keretében, konkrét prioritás preferencia lista alapján. Vagy és a bizottság által leosztott pénzekből, és hogy a makrorégiók prioritást élveznek-e majd vagy sem, ezt még nem tudjuk. Néha az a benyomásom, hogy nem. Nyilvánvaló, hogy a társfinanszírozás kérdését eh, és a többletfinanszírozás kérdését folyamatosan meg kell vitatnunk. Én továbbra is egy külön költségvetési lány, eh, sor híva, híve vagyok, és el tudom hinni, hogy ez persze csak hosszú távon lehetséges, és azt is el tudom képzelni, hogy külső forrásokat, mint például a világbanki forrásokat is felhasználjuk, vagy hát felhasználja egy ilyen makrorégió, illetve más európai pénzeket is, nem pusztán a kohéziós alappénzeit. Úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy hogy ezeket a kérdéseket most már együtt és intenzíven elkezdjük tárgyalni itt a parlamentben, hiszen ez nagyon sokakat foglalkoztató és mindannyiunkat érintő kérdés. Most, hogy túl vagyunk a nagy bővítésen, végre gondolkodni kell azon, hogy hogyan lehet végleg megszüntetni az Európán belüli határokat. Elnök, engedjék meg, hogy magam is hozzáfűzzek valamit az elhangzottakhoz. Márciusban ugye nyilvánvalóan lát, szembe kell majd mennünk azzal a kihívással, hogy sokan nagyon másképp látják a makrorégiók jövőjét, és még nagyon sok alapkérdés tisztázatlan. Az új biztos ugye februárban kezdi el a munkáját, és nem várható, hogy egyből konkrét javaslatokkal álljon elő, tehát kénytelenek leszünk erről később is beszélni, Olajnicsak úr munkadokumentum alapján. Tehát most csak felvetek gondolatokat, hogy alapvetően két opciónk van. Mondhatjuk azt, hogy a makrorégiókra vonatkozó politika formálisan ö, része lehet a transnacionális trendeknek, mint korábban az Interreg is volt, tehát Ugye 13 zónát azonosítottak transnacionális projektek szempontjából, és ez egy felülről lefele kialakult megközelítés volt. Most lehet, hogy egy új, alulról fölfele jövő is kialakulóban van. Biztos, hogy a bizottságnak ezekről a funkcionális régiókról folyamatosan tárgyalnia kell majd a tagállamokkal, mert ugyanakkor ott van az az objektív tény is, hogy ezeknek közös gondjaik van ezeknek a régióknak, és határokon átnyúló kérdések tömegét kell megoldaniuk. Ami egy másik opció lehet, egy másik megközelítés az, hogy ezeket a specifikus alulról felfele jövő kezdeményezéseket eh, folyamatosan befogadjuk, és a mély együttműködés, mély szakmai együttműködés részeként kezeljük őket, bár a, az adott ötletek specifikumával együtt. Minden esetre nem tudom, hogy márciusig meddig sikerül majd eljutni. Közlöm a kollégákkal, hogy meghívtak engem február másodikára Ulmba egy magas szintű, a biztos jelenlétében tartandó és miniszterek jelenlétében tartandó Duna stratégiával kapcsolatos ülésre ahol engem kértek föl a záróbeszéd megtartására és az utolsó ülés elnöknésére. Tehát a bizottság, a tagállamok mozognak, és biztos, hogy hamarosan a Duna stratégiáról is beszélnünk kell a saját bizottságban. Ha nincs több megjegyzés a témával kapcsolatban, akkor köszönöm Nicsak úrnak a szöveget, a megszólalásokat, és akkor márciusban újra napirendre tűzzük a témát. Közben informálisan is vegyék fel a kollégát Nicsak úrral a kapcsolatot, hogy a háttérben is történjen előrelépés. Most az utolsó napirendi pontunk következik, Mr. Roy úr jelentése az Európai Fejlesztési Alap és a Kutatási Heteli Keretprogram összehangolásáról. Mr. Roy úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom másodszor elmondani, amit már elmondtam. Röviden Tájékoztatom önöket inkább a helyzet állásáról. Fontos, hogy ez a jelentés napirendre került, mert itt egy rendelet módosítása a tét, amely megadja a kutatásra fejlesztés kereteit a keretprogramon keresztül, és a meglévő programok végrehajtása foglalkoztat minket, hogy hogyan lehet ezeket a programokat továbbfejleszteni, a keleti, vagy hát a balti-tengeri stratégia kapcsán is akár, de mondom, a végrehajtás érdekel minket, és hogy milyen ajánlásokat kéne megfogalmazni a további szinergiák elérése érdekében. Ha megnézik a kollégák ezt a hosszú címet, akkor világos, hogy itt az ITRA szakbizottság tagjaival együtt kell működnünk. Az ITRA bizottság ugye főleg a hetedik keretprogrammal foglalkozik, illetve a kis és középvállalkozások támogatásával. Ezért kellett nekünk is megkérdeznünk magunkat egyáltalán arról, hogy hogyan képzeljük az együttműködést általában. Jó tárgyalásokat folytattunk, és megegyeztünk az itrásokkal abban, hogy az, az 50-es számú eljárási szabályzatra alapítva ö, társult közös bizottságot hozunk létre, legalábbis a téma kapcsán. Hogy ezen egy ilyen ülésen döntsük el majd, hogy mely területekért felelős az ő, és melyekért a mi a bizottságunk a regi, és itt a, egyébként előzetesen már egyeztettek a feladat megosztásról az eljárási szabályzattal összhangban, és a kohéziós és a kutatási politika alapszabályaival összhangban. A regi bizottság kompetenciái a kohéziós politika, a strukturális alapok és a kutatási programok szociális kihatásaival kapcsolatosak, tehát a hetedik kutatási programhoz így csatlakozunk, illetve a versenyképesség és az innováció is a mi dolgunk is. Az ITRA bizottság pedig elsősorban azért lenne felelős, hogy a kutatási politikát elemezze, tehát önmagában a programért, programért, és vannak olyan területek, amelyek nyilvánvalóan közösek kell, hogy legyenek. Tehát például a kutatási és kohéziós politika koordinációja. Ez egy előzetes tervezet, transzparens módon hoztuk létre a feladat megosztás előzetes tervezetét az itre vel itre val és ők is úgy gondolják, hogy közös játékszabályok alapján, alapján kell működnünk. Náluk Hacimakakis úr a téma felülőse, és vele egyeztettem, mindketten a saját bizottságunknak márciusig, vagy a márciusi ülésünkre legkésőbb tervezetet nyújtunk majd be, és április 26-27-én eh, reméljük, hogy arról már majd szavazni is lehet. Az ITRE bizottság februárban tárgyalja meg érdemben a kérdést, és március 18-án szavaz róla. Még nem beszéltem ugye a lényegről, a tartalomról, csak a, az időrendről és az eljárásról. Nos, ha ez az eljárás működik, és a két bizottság jól együttműködik egymással, akkor közös álláspontot fogunk kialakítani, és ebben már érdemi vitapontok lesznek. amelyek például a kohéziós politikában felelhető, illetve az EP programokban felelhető pénzek hatékonyabb elköltésére fognak vonatkozni. Minden régió azt mondja, hogy mi vagyunk a legjobbak, és az ITRE az összes régió nevében mondja azt, hogy mi vagyunk a legjobbak, illetve hát, ha ez folytatódik, akkor konfliktus helyzetek adódhatnak. Tehát áprilisig, májusig még sokszor kell egyeztettünk, egyeztetnünk a másik szakbizottsággal, hogy közös alapja legyen a politikai fellépésnek. Egyelőre kollégák szeretnék tudni, hogy az eljárási szabályzat 50. pontja mit mond ki? Elküldöm önöknek a kivonatot, de hát mindenki elolvashatja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, kedves kollégák. Egy valaki jelentkezett Ha esetleg még valaki van, szóljon. Lambert, um, das macht natürlich den schwierigen Titel. Lambert nagyon nehéz eh, ez a téma, amelybe a felszínet belevágtad, a cím hosszúsága is mutatja ezt. Nyilván nem csak az, ami érdekünk, hogy eldöntsük, hogy a hetedik kutatási keretprogram kapcsán, vagy azon belül nekünk mi a feladatunk, és mit segíthetünk annak alakításában a kohéziós politika szempontjából. Én azt mondanám, hogy én ezt nem hagynám az ITRE kompetenciájában az egész kutatási programot. Tehát nem csak egy részét harapnám ki magunknak. És érdemes lenne szerintem a városfejlesztési politika kapcsán meg kell kérdezni magunkat, hogy hogy a kutatási keretprogram mennyire... De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem nagyon tetszik, amit elmondtál, be kell, hogy olyan. És ezt már nem is lehet megváltoztatni? Hm. Aztán a másik dolog, ami foglalkoztat, az az, hogy egy ilyen jelentésből mi fog majd kijönni. Attól tartok, hogy a következő támogatási időszakra vonatkozóan nagy érdemi dolgokat nem lehet itt megfogalmazni, de az biztos, hogy ami ránk jut ebből a munkából, azt úgy csináljuk meg, hogy, hogy nyilvánosak legyenek a metódusok, meg lehessen vizsgálni, hogy a helyes metódust választottuk-e, és hogy tudjuk, hogy mi, mire irányul az egész jelentés. Tehát, hogy milyen kutatást, milyen stratégiát akarunk, hogyan kapcsolódik ez az Európa 2020 nagy stratégiához? Valószínűleg a kutatási stratégiát teljesen újra kell gondolni, mert a hetedik keretprogramban pénzek mentek el például a szénipar támogatására. Na most ez szerintem botrányos és elfogadhatatlan, tehát a szénipar, amely Európát és a világot általában sivataggá változtatja, nehogy már támogatást kapjon az EU-tól a kutatás címén. Ha fenntartható programokat akarunk, akkor olyan kutatást tessék támogatni, amely a jövőbe mutat. És ezek a célok legyenek világosak. És hogy mit finanszírozunk, az is fontos kérdés. Minden kutatást, mindenféle kutatást, vagy csak a jövő orientált kutatást szerintem az utóbbira lenne szükség. És azt is meg kellene gondolni, hogy a regionálpolitikának milyen szerepe lehet a kiválósági központ alapjainak megteremtése közben, és akkor felvetődik egyből a másik kérdés, hogy honnan jöjjenek a szakemberek majd a kiválósági központba. Két változat elképzelhető el, vagy már meglévő szakembereket hozunk oda, vagy pedig képzünk szakembereket ebből a célból. És ebben a munkadokumentumban erről nincsen egyáltalán szó, én szívesen bevenném ezeket a szempontokat, és az elé, egész megközelítés sokkal ökológiaibb és szociálisabb dimenzióra helyezném. Ha innovációról beszélünk, akkor ezekről, és a kiválósági központról, akkor ezeket sokkal hangsúlyosabban bele kell venni ebbe a szövegbe. Thank you, Mr. Angura. Elnök, köszönöm szépen. Angura kis úr következik. Ήθελα μια σύντομη παρουσίαση, μια σύντομη μάλλον ένα σύντομο σχόλιο. Köszönöm szépen, csak egy rövid, gyors megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban hallottakról. Pillanatilag nem igazán látjuk szerintem, hogy mit keresünk. Az a benyomásom, hogy a kiválósági központok létrehozása kutatás terén egy régióban és a közösségi alapok felhasználása ebből a célból, még kutatási programok céljára is, nem föltétlenül vezet mindig konvergenciára ezen régiók vonatkozásában. Legalábbis az eddigi tapasztalatok ezek. Ami valódi konvergenciát jelentene, szerintem az a régiókban végzett kutatás, illetve termelés összekapcsolása lenne. Abból remélhetnénk, hogy lassanként a kutatás hozzájárulna a régiókban a különböző szintek növeléséhez. Na most a negyedik oldalon például a szövegben arról van szó, hogy a cél az, hogy versenyképes európai régiókat hozzunk létre a kutatás és innováció felhasználásával. Én úgy értelmezem ezt, hogy a régió között konkurenciát akarunk létrehozni, hogy lássuk, hogy melyik rendelkezik a legjobb feltételekkel a kutatás számára a kiválósági központ létrehozására. Még egyszer el szeretném mondani, több példa is van már ö, erre, hogy ö, Nyugat-Európában is tapasztaltuk, nem föltétlenül vezetett ez konvergenciára és fejlődésre ezekben a régiókban. Pontosan kell fogalmaznunk. Ha a bizottság azt akarja, hogy mi akarjuk elvinni itt a pálmát, akkor tévednek, mert nem igazán ez a lényeg. A cél az, hogy a régiók szükségleteit elégítsük ki, a munkások, a gazdák igényeit, és még másokét is. Sajnálatos módon azon van ezek nem találhatók meg a közösségi keretprogramban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich äh, teile die Kritik von Frau Schröder nicht. Köszönöm a szót. Azon a véleményen vagyok, hogy nincsen alternatívája äh, az elhangzottaknak. A kutatást és az innovációt az itrésekkel közösen kell megbeszélnünk, és az más kérdés, hogy milyen eredményre jut majd ez az egyeztetés, de nélkülük ezt nem lehet csinálni, tehát interdisziplináris vitára van szükség, és ideértem a költségvetési politikát és esetleg a bizottságot is. Hán biztos úr, biztos jelölt úr olyan véleménynek adott hangot a meghallgatásán, amit egy kicsit furcsának tartottam, mert azt mondja, hogy a, a kiválóság az nem kell, hogy helyhez kötött legyen, bárhol előfordulhat. A regionális politika nem ezt mondja ki, a regionális politika szeretne bizonyos intézményeket megszervezni regionális szinten, tartani, és a szinergiák alatt nem szabad összemosni ezeket a szempontokat. Igen, és szükség van olyan átfedési pontokra, ahol a kutatás, kiválóság és a regionális politika, a decentralizált megközelítés találkoznak egymással és abból a célból találkoznak, hogy az innováció domborodjon ki. A legkisebb innováció ö, olyan helyeken szokott lenni, ahol tervgazdaság ö, működik, de az sem biztos, hogy a decentralizálás garantálja az innovációt. Tehát a gondolatok mobilizálásának nagyon sok módja lehet, és a kiválóságra való rámutatás, a tehetségek megtalálása, a regionális politika modelljei mind-mind fontos szerepet játszhatnak. Én egyetértek Nesztor úr abban, hogy a Regi Bizottsággal együtt kell csinálnunk ezt, de a kutatási támogatás és a kutatás és innováció támogatást, a két pillért egymástól el kell választani, és pontos, fontos politikai prioritás most, hogy a gyeregivel egyeztessünk arról, hogy kének mi is a feladata végül. Thank you. I don't... Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kíván hozzászólni. Akkor kérem röviden válaszoljon a megjegyzésekre. Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a vitának. Úgy gondolom, ez majd a jelentés tervezet elkészültekor kellene, hogy valóban lefolytatódjon. De tényleg, amit felvetettek a kollégák, a végrehajtás problematikája, amikor a keret rendelkezésre áll, a célok világosak. A kérdés csak az, hogy hoz-e olyan előrelépést gazdasági, szociális, ökológiai szempontból, mint amit akarunk. Talán politikai szempontból más és más a véleményünk erről, de hát ez a munkánk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez elhangzott. A második. Jó, hát majd meglátjuk, hogy az itrében mi lesz. De hát most kezdjük még csak a tárgyalásokat a tartalomról úgyhogy majd a jövő héten folytatódik mindez, és az árnyékjelentés készítőket tájékoztatni is fogom majd a feleményekről, mert még most kezdődik a munka. Én mindenképpen tájékoztatom őket arról, hogy hova jutottunk, és aztán március 18-án itt a szakbizottságon belül folytatjuk a teljes vitát. De egy dolgot hadd mondjak el be lehet fektetni egy csomót a kutatásba. A kutatás a kiválóságon alapul, az intelligencián, amely vándorol világszerte. És hogyha kombinálni akarjuk a többletértékkel a mindenféle területen található innovációval és nagy tapasztalattal, amelyen rendelkezünk, és bele akarjuk fonni ezt a területi dimenziót, akkor nagyon sok eredményt ki fogunk hagyni. Mert ugye ott van a szabadalmak kérdése világszerte. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a vita, rendkívül helytálló, tegyük ezt meg a szakbizottságokban, és mindenki tájékoztatni fog a fejleményekről. Elküldöm az információt, és talán nyáron már tudni fogjuk, hogy jól tettük-e, hogy az ittrében ülő barátainkat ilyen mélységben belevontuk a vitába. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Amber. Talán mindenhol kéne barátságokat szőni itt a szakbizottságnak. Ha nincs más megjegyzés, mivel nincs más napi rendi pontunk, akkor azt szeretném mondani, hogy a koordinátorokkal egyetértésben nem tartunk ülést, hanem írásban intézzük el. Az egyebek alatt nincs más, ha csak valaki nem akar felvetni valamit. Akkor bejelenteném, hogy a következő ülésünk február 22-én három órakor egy félnapos rövid ülés lesz csak. Nagyon köszönöm, és